Good morning, everybody. Can I ask you to take your seats? Hogy kívánok, megkérhetném, hogy legyenek szívesek leülni. És akkor el is kezdhetjük a mai ülésünket. Ez a második napja a Regionális Fejlesztési Bizottság ülésének így februárban. Az első napi rendi pontunk az az, hogy a KKV-k versenyképességének fokozása című tematikus célkitűzés végrehajtását elemezzük. Ez egy olyan jelentés, amely a tematikus célkitűzések végrehajtására vonatkozik, valamint elemzi a különböző rendeletekre vonatkozó szabályok megvalósítását, illetve azt, hogy a tematikus célkitűzés, a hármas tematikus célkitűzés megvalósítása mennyire sikeres, és mennyire vette figyelembe a prioritásokat, valamint a, a különböző kritériumokat. Novemberben Demátó jelentéstevőnk már megkezdte a megkezdte az egyeztetéseket, ma pedig bemutatja a jelentést tervezetet. Azt javasolnám, hogy 26-a, február 26-a dél legyen a módosítók benyújtásának a határideje, és így áprilisban már tudunk is szavazni erről. Még van időnk egészen 10 óráig ennek a napirendi pontnak a megvitatására. Lehet, hogy majd a felszólalási időket csökkentenem kell az idő folyamán, ezt majd meglátjuk. Szeretném azt is elmondani, hogy ma megkaptuk ezt a kis briefinget mm, a kutató osztálytól. Nagyon köszönöm, éppen időben érkezett. Megkaptuk pont akkor, amikor a KKV-król mm, szóló napirendi pontunkat mm, elemezzük. Demato úr, az öné a szó. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is, hogy ennek a szakbizottságnak lehetőséget biztosítottak arra, hogy egy ilyen fontos témáról, mint a KKV-k nyilatkozzunk. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek, akik a kezdet-kezdetétől bemutatták azt, hogy mennyire készek az együttműködésre. Ez a jelentés tehát a KKV-król szól, amelyek alapvetően fontosak az európai régió gazdasága szempontjából, nem csak munkahelyteremtés, hanem az egész unió versenyképessége szempontjából. Az Európai Parlament és más intézmények hatalmas felelősséggel bírnak ebből a szempontból. Az sem véletlen, hogy a versenyképesség kérdése kapcsán 2014 és 2020 között 63 milliárd euró érkezik a strukturális beruházási alapokon keresztül, azzal a célral, hogy kb. 400 ezer új munkahelyet teremtsenek, és segítsék a kicsi és mikrovállalkozásokat, illetve azokat a szövetkezeteket, amelyek a szociális szférában tevékenykednek. Ebben a jelentésben tehát mindez kidomborodik, és gyakorlatilag minden a versenyképesség és az új bizniszmodellek kialakítása, új szolgáltatások, a nemzeti és, és nemzetközi piacokon való piacra jutás támogatása mellett. Éppen ezért 94 milliárdot szántak erre, hogyha beleértjük a társfinanszírozást is nemzeti szinten. Az Európai Parlament egyébként hangsúlyozta azt is, hogy a KKV-k az európai gazdaság gerincét alkotják, és nagyon nagy potenciál rejlik bennük munkahelyteremtési szempontból. Ez egy olyan koncepció, amelyet mindenhol hangsúlyozok, a horizontális témákkal kapcsolatban is, amelyek a KKV-kra vonatkoznak. Beszélek ebben a jelentésben mindazokra az aspektusokra, amelyek a hatékony és fenntartható befektetéseket akadályozzák, tehát például az alapok kifizetéseinek késése. Olyan feltételek de van szükség, amelyek nélkül nem lehet megvalósítani az optimális felhasználást. A helyi stakeholderek a regionális és helyi önkormányzatok, illetve szereplők nagyobb mértékű bevonása a folyamatban szintén rendkívül fontos. Aztán itt van a partnerség gondolata, amely nagyon sokszor csak formálisan valósul meg, és ez a szociális és gazdasági partnerek kárára, akik viszont nagyon jól ismerik a helyi igényeket. Még tovább is szerettem volna lépni, mert úgy gondolom, hogy erre szükség van most. Arról beszélek, hogy összekötöm a KKV-kat és a migrációs válságot, hiszen főként a kis helységekben nagyon fontos szerepet kapnak a KKV-k is, mert részben innovatív lehetőségeket is biztosítanak, még akkor is, hogyha hagyományos kontextusban mozognak. Végül ebben a jelentésben olvashatunk a körforgásos gazdaságról is, amelynek célja egy fenntarthatóbb gazdasági növekedés megalkotása, tehát minőségi munkahelyek támogatása, a COP21 döntéseinek megvalósítása. Ezek tehát mind olyan célok, amelyek a hármas tematikus célkitűzésbe tartozhatnának, tehát a következőkben kiírásra kerülő pályázatokban ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen Európa nem maradhat le. Természetesen itt van ez a tervezet, ezt mindenkinek odaadom, és várom is a konstruktív hozzászólásokat a módosításokon keresztül, hiszen ezeket nagyon gyakran én magam is ki tudom használni, hogy jobb jelentést tudjak írni. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor. Nagyon köszönöm. Most pedig akkor meg is adnám a szót a kollégáknak. Csikó úré a szó első körben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Damátó képviselőasszonynak, ugyanis az ő jelentése összességében pozitív, és igen gazdag olyan, igen gazdag olyan pontokban, amelyeken érdemes elgondolkodni. Ebben a pillanatban ugye már elmélyített eszmecserét végeztünk, és ebben az árnyékelőadók is részt vettek Amátó asszonynal együtt. Az eszmecseréből az látszódott, hogy a kollégák illetve Veniszteroy koordinátor is rámutattak arra, hogy a bekezdés negyedik, vagy a negyedik bekezdésben van egy rövid hozzászólás a KKV-k hitelhez való hozzájutásáról. Szerintem ez a pont nagyon fontos, prioritást kell, hogy jelentsen. Éppen ezért szeretném, hogyha egy külön bekezdés foglalkozna ezzel, ugyanis a KKV-k versenyképességét garantálnunk kell, méghozzá úgy, hogy hozzájutnak megfelelő módon a hitelekhez. Nagyon jól tudjuk, hogy a kis és középvállalkozások nagyon megszenvedik a konjunkturális válságot jobban, mint a többi vállalkozás, ugyanis nehéz, nehézkesen jutnak hozzá a finanszírozásokhoz. Tudjuk, hogy 70%-ban hozzájutnak a finanszírozáshoz, 30%-ban azonban nem, mert a bankok nem adnak nekik hitelt, vagy a, a régióknál a határidőkön egész egyszerűen elbuknak, és így a regi bizottság kell, hogy segítse őket. A másik pont, amely rendkívül fontos, az a nemzetközi esítés, vagyis a KKV-k nemzetközi szintére való lépése. Tudjuk, hogy a közös a belső piac stagnál, tudjuk, hogy a KKV-knek nőniük kell, és megfelelő támogat, finanszírozási támogatást kell nyújtani nekik vagyis ezek az elemek azok, amelyek támogatják a növekedést, illetve a KKV-k nemzetközi szintére való kilépését. Szerintem ezzel mélyebben kell foglalkoznunk. A KKV-k 25%-a jelenleg nemzetközi szinten működik a KKV a belső piacon, azonban csak 13%-uk van jelen az Európai Unión kívül is. Véleményem szerint ki kell térnünk arra, amire már az előbb is fény, előbb is, amit az előbb már kiemeltem, vagyis a közvetlen és a közvetett finanszírozás. Például a KKV-k nagyon sok nehézséggel találkoznak a finanszírozáshoz való hozzájutásban. Amátó asszony is kiemelte ezt, de véleményem szerint a külön tőkékhez való hozzájutást még jobban ki kell emelnünk. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Nagyon köszönöm. Strelec úré a szó. Zahvaljujem na riječi, gospođo predsjednice. E, prvo bi zahvalio e, kolegici Damato na Szeretnék először is köszönetet mondani Demetó asszonynak, ugyanis igen konstruktív módon működött velünk együtt ennek a jelentésnek, a jelentés tervezetnek a kialakításában. Szeretném elmondani, hogy ami engem illet, teljességében egyetértek azzal, hogy a KKV-k valóban az európai gazdaság alapját képezik, éppen ezért a kkv versenyképességét növelnünk kell. Ez még inkább igaz, hogyha arra gondolunk, hogy az Európai Unió éppen több tárgyaláson, több tárgyalást is visz a szabadkereskedelem területén, éppen ezért a KKV-knak valóban versenyképességet kell biztosítanunk a világpiacon. Igen, csak örülök annak, hogy Demeto asszony már ebben a szakaszban a körkörös gazdaságot belevette ebbe a véleménytervezetbe, ugyanis ez a fajta gazdaság a gazdasági növekedés, illetve a munkahelyteremtés szempontjából igencsak fontos a KKV-k világában. A KKV-knak a tradicionális, hagyományos szektorban is munkahelyeket kell teremteniük. A körkörös gazdaság az innovációra, illetve az új gazdasági modellekre helyezi a hangsúlyt. Olyan modellekre, amelyek a már meglévő eszközöket használják új módon. Olyan eszközöket, amelyeket az elmúlt tíz évben elkezdtünk elveszíteni. A KKV-k hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlesztéséhez, fejlődéséhez, éppen ezért a körkörös gazdaság potenciáját a lehető legnagyobb mértékben ki kell aknáznunk. Szeretnék rávilágítani arra is, hogy nagyon fontos, hogy a KKV-k könnyen hozzáférjenek a tőkékhez. Főleg, amikor a strukturális alapdolunk illetve a privát szektorra. Ugyanis erről a két helyről tudják a KKV-k megszerezni a megfelelő finanszírozási forrásokat. Egy olyan platformot kellene létrehoznunk, amelynek a keretében a jó gyakorlatokat, a jó példákat meg tudjuk egymással a KKV-kkal osztani. A jó gyakorlatokat tehát amelyek segítségül szolgálhatnak a startupoknak és az új KKV-knak, amelyek most jelennek meg a piacon. Szeretném azt is kiemelni, hogy véleményem szerint ebben a jelentésben jó lenne, hogyha még nagyobb hangsúlyt fektetnénk a másodlagos oktatási rendszerre, hogy amint lehet, már felhívjuk a figyelmet a vállalkozásokban való munkára, annak érdekében, hogy a fiatalok, akik vállalkozók szeretnének lenni, tudják, hogy hogyan is találkozhatnak, hogyan is eszközölhetnek sikert, legyen szó itt piackutatásról, vagy az európai strukturális alapok megfelelő felhasználásáról. És még egy utolsó megjegyzésem is lenne. A nők a vállalkozó szektorban nagyon kevéssé vannak jelen. Ez a vélemény, ez a jelentés, tehát jó lenne, hogyha kiemelni azt, hogy a nőknek, amennyire csak lehet, jelen kell lenniük a vállalkozó szektorban. Vagyis szükségszerű lenne, hogyha eltüntetnénk az akadályokat, amelyek a nők előtt állnak és amelyek miatt nem tudnak még jobban ö, megjelenni a vállalkozó szektorban. Nagyon köszönöm, Csics úr. Petra nema, pa ja... Nagyon köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Petra nincs itt, úgyhogy én fogok helyette az ALDE nevében egy pár szót szólni. Damató asszony rendkívül jó munkát végzett. Egy pár megjegyzést szeretnék csak ehhez hozzáfűzni. Először is a KKV-k bevonása a digitális világban. Szerintem erre az aspektusra nem helyezünk elég hangsúlyt a, a jelentésben. Leményem szerint ki kellene emelnünk, hogy mennyire fontos az, hogy a KKV-k kezdeményezők lehessenek, és részt vehessenek ennek a, ebben a dinamikában, vagyis a digitális gazdaságban. Vannak már elemek a jelentés tervezetben, de szeretném, hogyha a jelentéstevő asszony még jobban elmélyíteni az erre a betületre mm, vonatkozó információkat és még jobban mm, rámutatna arra, hogy a KKV-k hogyan is vehetnek még inkább részt a digitális gazdaságban. A KKV-k például a helyi szervezetekkel, önkormányzatokkal hogyan tudnak jobban együttműködni. Mi, mint regi szakbizottság, igencsak nagy hangsúlyt fektetünk a helyi hatóságokra, önkormányzatokra, a regionális hatóságokra is. Szerintem ezt a, az elemet explicit módon bele kell vennünk a jelentéstervezetbe, ugyanis ez alapvető fontosságú nem csak a KKV-k szempontjából, hanem az önkormányzatok, a városok fejlődésének szempontjából is. Szerintem ezen a ponton ki kell emelnünk azt is, hogy milyen jó lenne, hogyha helyi, illetve regionális szövetséget alapítanának a KKV-k, regionális, helyi, valamint európai szinten is, mert vannak ilyen szövetségek, szövetkezetek, szerintem ki kellene emelnünk ennek a fajta szerkezetnek a fontosságát. Petra kollégám közben meg is érkezett, de szerintem én már körbe is jártam ezt a témát, úgyhogy nem tudom, hogy ő még szeretne hozzászólni. Adj egy pesgős porrat, és akkor már kvittek is vagyunk. <laughs> Köszönöm. Nagyon köszönöm. Hogyha a pesgőről van szó, akkor akár egy egész dobozzal is hozok, nem csak egy pohárral. Sőt, még vörös és fehér borral is nagyon szívesen szolgálok a regionális fejlesztés oltárán. Nagyon köszönöm, hogy a tervezetet elkezdtük már itt tárgyalni a KKV-k versenyképességének fokozása témájában. Szeretnék köszöntet mondani a gyümölcsöző együttműködésért a jelentéstevő asszonynal. Ahogy hallgattam az érveinket, azt láttam, hogy bizonyos vetületeket még ki lehetne emelni, még jobban lehetne elemezni, és így lehetne ezt a jelentést a lehető legjobbá tenni. Szeretnék egy pár szót, hogyha megengedik szólni ezekről az elemekről. Alapvetően szeretnénk egy pár gondolatot mondani arról, hogy milyen módosítókat javasolnánk mi. Például, amikor a koordinációt próbáljuk erősíteni az EU-s beruházásban, akkor a tőke piaci uniót nem szabad kifelejtenünk ebből, amely a bizottság beruházási tervének fontos része valamint a beruházási problémák megoldásának fontos pillére. Szerintem ez megfelelően megfelelő módon megadná a tőkét a KKV-knak, ami az alternatív és a diversifikált finanszírozási forrásokat illeti. A az alaptalan akadályokat el kell gördítenünk a KKV-k elől, hogy nemzetközi befektetéseket is eszközölhessenek a kis- és középvállalkozások, ugyanis ez a KKV, illetve az üzlet szempontjából fontos, és így a KKV-k, illetve egyéb üzleti szervezetek jobban tudnának fejlődni. Ami a digitális kompetenciákat illeti, a digitális világ alapvetően változik, illetve a munkaerőpiac is változik, nincs elég, az emberek nem rendelkeznek a megfelelő digitális kompetenciákkal, mondjuk ki őszintén vagyis a digitális kompetenciákra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az oktatásban, annak érdekében, hogy ezek a kompetenciák megfelelően megjelenhessenek a munkaerőpiacon. Azt javasolnám tehát, hogy képzést, illetve átképzést kellene nyújtanunk a a munkanélkülieknek, a munkakeresőknek, hogy ők megfelelően használhassák a digitális eszközöket, és valóban foglalkoztathatóak legyenek. Ami a szociális-gazdasági vállalkozásokat illeti, itt a szociális innovációra kell gondolnunk, illetve arra, hogy hogy hogyan lehetne megfelelő megfelelő finanszírozási forrásokat nyújtani az Európai Uniós belső piacon. A fejlődést a tapasztalatszerzés megosztásával tudnánk növelni és támogatni, valamint a szociális vállalkozási hálókat kellene támogatnunk, például az inkubátor házok, házakat, illetve egyéb gyorsító mechanizmusokat ami az önkormányzatokat, helyi hatóságokat illeti, még hogyha ez a pont meg is jelenik a jelentéstervezetben, a regionális, illetve az önkormányzatoktól regionális hatóságoktól, illetve önkormányzatoktól érkező visszajelzések alapján erre, erre még nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, ugyanis ezek a, a hatóságok nem nem mindig partnerként jelennek meg, hanem inkább szimpla érdekelt félként. Szerintem a regionális hatóságok, illetve az önkormányzatok szerepét jobban ki kellene emelnünk, hogy azok a megfelelő időben és megfelelő helyen részt vehessenek a KKV-k fejlesztésében. Tehát, kedves kollégáim, már jó úton járunk a KKV-k versenyképességének fokozásában. Nagyon jó helyen és jó időben készült ez a jelentés. Nagyon köszönöm, örülök, hogy az árnyék előadó időben érkezett, úgyhogy Tamasics asszonynak meg is adnám a szót. Thank you very much. I would like to thank, um... Nagyon köszönöm. Szeretnék uh, Demátó képviselőtársunknak uh, köszönetet mondani, ugyanis nagyon jól struktúrált jelentés született meg. Az LKR frakció támogatja ezt a jelentéstervezetet, mindazonáltal szeretnénk kiemelni, hogy melyek az alapvető problémák a KKV-k szempontjából, közigazgatási administratív problémák vannak itt, illetve az állami támogatási rendszerrel is vannak problémák. Szerintünk ezeket a problémákat úgy lehet megoldani, hogy a kohéziós politikát a jobb jogszabályozásba belevonjuk, és támogatjuk a kapacitás építését a közigazgatási szervezeteknek, illetve a közigazgatási szervezetek, illetve az ért az érdekelt felek között közös képzési programot nyújtunk ki, valamint coachingot, illetve mentori, mentori rendszert jelenítünk meg a vállalkozási folyamatokban. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Gosszolini úr, az árnyékelő, aki szintén árnyékelőadó. Köszönöm, elnök asszony, én is nagyon röviden szólnék hozzá. Szerintem is nagyon jó munkát végeztünk, megfelelő módon működtünk együtt ennek a hétnek a folyamán. Véleményem szerint a jelentés igencsak kiegyen, kiegyensúlyozott, amely megfelelően rávilágít a KKV-kra, és problémákat is kiemel, főleg a támogatási források kiosztásának szempontjából, illetve annak a szempontjából, hogyan is tudjuk támogatni a KKV-kat a strukturális alapokból, illetve a bankvilág hogyan tudja támogatni a KKV-kat. Itt talán nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk erre a témára, ugyanis a téma jelenleg Európában pont ez. Vagyis az, hogy ezt a kormányzást hogyan lehet átláthatóbbá, hatékonyabbá tenni, hogyan tudunk meg jobban válaszolni a KKV-k igényeire hogyan tudjuk őket jobban finanszírozni, és hogyan tudjuk hosszú ideig ellátni a KKV-kat megfelelő finanszírozási forrásokkal. Szerintem a jelentés jó irányba megy. Demátó képviselőtársam tudja is, hogy szerintem az a pont, amelyre amelyre én külön kitérnék, az ugye a környezeti kihívás, illetve a szociális innováció. Én a szociális innovációra szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni, úgyhogy jelezném is, hogy ebben a témában a következő ö, időben még nagyobb előretörést kellene elérnünk. Vagyis versenyképességet csak úgy tudunk Európában teremteni, nem csak úgy, hogyha nagy kihívásokkal nézünk szembe, hanem úgy is, hogy fenntarthatóbb gazdaságot alakítunk ki, amely jobban védi a környezetet, illetve hogyha a szociális innovációt jobban kiemeljük. Szerintem ez az a téma, amelyen még elmélyültebben dolgozhatnánk a következő órákban, de eddig is jó munkát végeztünk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszólalunk Rope úr. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Noriu pasakyti, kad šiandieną vasario 16-oji Lietuva švenčia savo 98 gimtadienį, todėl labai. Litvánia ma ünnepli fennállásának, önálló államként történő fennállásának 28. évfordulóját, és sorsunk összefonódott az EU jövőjével. Nagyon fontos témákat beszélünk meg a mai ülésen. Ezek is befolyásolják majd, hogy hogyan alakul Európában a foglalkoztatási helyzet, a jövedelmek. Hálás vagyok az előadónak, mert ő ezeket a szempontokat is kihangsúlyozta a jelentésben. Amikor a KKV-król beszélünk, egyetértünk abban, hogy ők jelentik az európai gazdaság gerincét, kulcsfontosságú a szerepük a foglalkoztatási helyzet alakításában. Ezért fontosak ezek az alapok, és gondolkozunk kell azon, hogy hogyan tudnánk a forrásokat bővíteni. Az abszorpciós ráta eltérő a tagállamokban, de azért sok ország nagyon jól jól fel tudja használni a nekik juttatott forrásokat. A helyi és regionális önkormányzatok szerepe különösen fontos a projektek kapcsán, hiszen a legtöbb projektet, programot a városok, települések valósítják meg. Fontos lenne ezeket a programokat az egész régiókban szétteríteni. Ezek a projektek eh, jelentik eh, ugyanis az adóbevételek eh, jelentős hányadát nagyon sok országban. Hadd hozzak egy példát. Itt van például az IKEA. Az IKEA ugye nem fizetett adót, az adó elkerülés mérték egy milliárd eurót tesz ki. Ezért is nagyon fontos, hogy különböző EU vállalatok és EU kívüli vállalatok versenyképessége is erősödjön, hogy az ő termelésük, tevékenységük is jelentősebbé váljon az egész régióban. Köszönöm, Veredics asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is üdvözlöm a jelentést, és köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Kihangsúlyozott nagyon fontos elemeket, amelyek a KKV-k versenyképessége szempontjából kiemelten fontosak. Ilyen az administratív teher csökkentése, a végrehajtás felgyorsítása, a tagállamok között az ismeretek, eh, elterjesztése, egy ablakos rendszer, az EU finanszírozási eszközeihez való hozzáférés eh, segítendő, és eh, ki kell hangsúlyozni azt is, hogy a programok végrehajtását fel kell gyorsítani. Szerintem a partnerségi elv is nagyon fontos, illetve az, hogy a partnerség elvének az alkalmazása ne korlátozzon arra a szakaszra, amikor az operatív programokat határozzuk meg, hanem ez terjedjen ki arra a szakaszra is, már amikor kiírják a pályázatokat ezért a KKV projektek kapcsán nyílt pályáztatásra van szükség. Néhány tagállamban az a helyzet, hogy nyílt pályázati rendszerrel indítottak, azután néhány év után rátértek egy olyan zárt rendszerre, amikor zárt körülön kötnek szerződéseket, és ez már nincs összhangban a KKV-k igényeivel. Ugyanis jelenleg különböző forrásokból van szükségük finanszírozásra, első helyen vissza nem térítendő támogatásokra, és ezeket nem, ezekhez nem jutnak hozzá, mert a pályázati feltételek ezt nem teszik lehetővé. Ez a partnerség hiányát is is felveti, és azt is, hogy az érintettek nem tudják jól meghatározni a követelményeket. Egy másik dolog, ami nagyon jól látható a gyakorlatban, az egy másik probléma a finanszírozáshoz való hozzáférés kapcsán. Hogyan lehet az ország kockázat csökkentésével javítani a KKV-k forráshoz való hozzájutását. Hogyha az még akkor is, hogyha az FC alapforrásaihoz hozzáférnek, akkor is gond van a társfinanszírozással, és ez a projekt egész finanszírozási struktúráját felboríthatja. Tegnap az EIB kérdés kapcsán ezt a kérdést elég behatóan kit megtárgyaltuk. Köszönöm, Eterics úr, parancsoljon. Köszönöm. Nagyon érdekes ez a vita ugyanis mielőtt megválasztottak volna képviselőnek, én KKV-kkal foglalkoztam, sőt, tulajdonképpen saját magam is egy ideig egy KKV-t irányítottam. Amikor az adók alacsonyak és egyszerűk, és kevesebb az adminisztráció, jobb jobban képzettek a munkavállalók, és kevesebb a nemzetközi kereskedelemben az akadály, és könnyebb értékesíteni az egész világon, és nem csak az EU-ban, és ez lenne egy kívánatos helyzet. Ami viszont engem és a kollégáimat nem érdekel, az a szociális innováció, a fenntarthatóság a környezetben, mert pénzt akarunk keresni, és munkát adni másoknak is. Egy jó üzleti elképzelésre van szükség, ami vonzza a befektetőket, és nem mm, mindig a kormányra van szükség, hogy beruházzon. Ez nagyon érdekes a jelentés, és érdeklődéssel várom az ezzel kapcsolatos nagyon érdekes vitát, de azok, akik már dolgoztak KKV-ben, azok tudják, hogy itt a szabályozás, a bürokrácia csökkentése a legfontosabb, és megfelelő tevékenységet végeznek és pénzt keresnek. Fanny Szeroly úr. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni a jelentéshez és ahhoz a tempóhoz is, amilyen gyorsan ezt bemutatták, itt egy, ez egy végrehajtásról szóló jelentés, és nagyon-nagyon gyorsan adták elő a jelentést, és nagyon gyorsan készült el a jelentés, ami jó példa arra, hogy a regionális politika ilyen fontos részét milyen jól tudjuk feldolgozni. Néhány megjegyzéssel. A tagállamok közötti különbségeket nézve, mert a végrehajtás kapcsán látjuk, hogy néhány tagállam nagyon jól teljesít, ezt eh, hallottuk mm, az előadásban is, de megkérdezném azt, hogy milyennek a magyarázata. És ma megkaptam itt egy új kutatás eredményét, egy jelentést, amely egyetemen leszögezi, hogy melyik ezek a tagállamok. Na, Spanyolország, Olaszország, Málta, Bulgária, Románia, Finnország teljesítenek nagyon jól. Azután egy másik helyen az is szerepel, hogy itt szerepelnek más országok, amelyek szintén hozzájutottak az EU-s forrásokhoz, és hogyan lehetséges az, hogy az ország ilyen jól teljesít, és a többiek pedig rosszul teljesítenek az abszorpció tekintetében. Ez egy érdekes dolog. A másik, a 16.3-ban találunk néhány számot, mégpedig azt, hogy 94 milliárd eurót ruháztunk be ebben az időszakban. Nos, a KKV-król folyó vita kapcsán, illetve a kohéziós politika, az alapok kapcsán sokkal fontosabb lenne az, hogyha például arra gondolok, hogy az ITRE-ben is milyen vita folyik a KKV-król, nos, mindig csak olyan eszközökről beszélünk, amelyeket abban a körben használtak fel és alkalmaznak. De kétszeres összeget duháztunk be a mi forrásainkból. Ugye a tematikai koncentráció a prioritás az új rendelet kapcsán, ebben az új programozási időszakban és a harmadik pontjának a tematikai koncentrációnak a KKV-k támogatása. És én nagyon örülök annak, hogy ilyen fantasztikus eredmény megszületett, és ha megnézzük, hogy a láthatóság hogyan alakul, nos, azt hiszem, hogy kihangsúlyozhatjuk nyugodtan a jelent kapcsán, hogy ez nagyon jól alakult, és sok beruházást ez segítette. A szolgálat által készített anyagban itt különböző kutatási, független kutatóintézetek készítették el ezt az elemzést, és kihangsúlyozták a szinergia fontosságát. És ezt én a, a mi jelentésünkben kicsit hiányolom. De a kilencedik oldalon ugyanezt megemlítik, de hogyha abból indulunk ki, hogy a KKV-k eh, ugye hogyan jutatnak könnyen forrásokhoz, akár kockázati tőkéhez, nos, sokszor halljuk azt, eh, hogy a strukturális alapokból, vagy az FC eh, garanciához is ugye hozzájuhatnak a KKV-k, ez most egy mm, új jó lehetőség, de hogyha nem azt akarjuk, hogy minél több külön-külön kis forrását legyen, hanem hogy egy integráns módon egy csoportosítva jussanak hozzá a finanszírozáshoz a kkv De Nézzük meg, hogy mi a pozíció, az egész helyzet, és utána ítéljük meg, hogy melyik eszköz teljesít jól. Most egy egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy az ebben a jelentésben lévő tanácsokat, ajánlásokat figyelembe vegyük. És még egy dolog, van egy kezdeményezés, hogy a startupokat Európában jobban támogassuk. Az erre vonatkozó jelentésben a leglényegesebb megállapítás, az, hogy a startupoknak lehetőséget kell adni arra, hogy az ötleteiket megvalósítsák. Ugye itt a vállalkozások nőnek, és az indulás nagyon-nagyon fontos. Ugye mikrohitelekhez hozzájutnak a kezdővállalkozások, van crowdfunding és más befektetési lehetőségek, de hogyha egy pár milliótól most már felugranának száz millióra, hát ezt a bankok már nem hajlandók többnyire folyósítani. Ez volt csak néhány megjegyzésem tehát a fő kérdésem az, hogy miért teljesítenek bizonyos országok jól, és mások nem. Mit gondol erről? Második kérdés, mi a helyzet a szinergiákkal, szinergiahatásokkal, és végül a harmadik a startupok kérdése. Talán el tudná mondani, hogy néhány ilyen, néhány dolgot át tudná venni a jelentésbe ebből a, mm, az anyagból, amiből idéztem, hogy ne kelljen megkettőzni a munkát. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Colin Wolf úr van itt a bizottságtól, és Marek Rezor. Kérdezem, hogy kettőjük közül ki kíván szólni, uraim. Köszönöm szépen. A regionális politikával foglalkozó főigazgatóságtól érkeztem, és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó egység egy osztály vezetője vagyok. Köszönöm szépen, hogy ezt a témát felvették a napirendükre, és nagyon jó az, hogy rámutatnak arra, hogy a pénzügyi áramlást kell javítani. Szeretnénk elérni azt is, hogy egyszerűsítés valósuljon meg, és én úgy gondolom, hogy oda kell figyelni a kapacitásépítésre is, szeretnénk átláthatóbbá tenni ezt az egész folyamatot, és jobban be kellene vonni a különböző partnereket ebbe a folyamatba. Ezen kívül jobban fel kellene tudni használni a helyi know-how-t. Úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi korlátokat le kell tudni bontani, és a nemzetközi kereskedelem segítését kell kitűzni célként, hiszen a KKV-knak is jobban be kell kapcsolódni ebbe a folyamatba. Én úgy gondolom, hogy minél többet elemezzük ezt a helyzetet, hogy mi az, ami miatt bizonyos területeken jól működik ez a rendszer, máshol pedig nem annyira, Fontos a jó gyakorlatok, a bevált gyakorlatok cseréje ebből a szempontból. És ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti, rendkívül érdekes. Ez a kérdés is javítani kell a szociális aspektusokat. Úgy gondoljuk a bizottság részéről, hogy az operatív programok jobban fókuszálnak most a stratégiai prioritásokra, többek között arra, hogy a KKV-k támogatása valóban megtörténjen. A különböző projektek kiválogatásánál jobban oda kell figyelni a jó működési feltételekre, az IT felszereltségre, de fontos a munka folyamatok modernizálása, a szoktatás, képzés támogatása, és különösen odafigyelünk arra, hogy hogyan tudjuk támogatni a technológiai transfert. Szeretnénk a különböző mechanizmusokat javítani, hogy ki tudjunk mozdulni abból a helyzetből, amikor a startuptokat ugyan támogatják, de utána viszont már nem kapnak semmiféle támogatást a növekedésük során. Szeretnénk, hogyha kb. 800 ezer cég tudna profitálni ebből a programból, kb. 140 ezer ezek közül startup lenne. Ezen kívül azt is szeretnénk elérni, hogy a különböző pénzügyi eszközökön keresztül tudjuk becsatornázni legalább a felét ennek a támogatásnak, és minél sikeresebb felhasználást remélünk. Néhány specifikus gondolattal kapcsolatban hadd említsem meg. Az egyszerűsítés terén például egy magas szintű munkacsoport dolgozik, ajánlásokat is kidolgozott azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet csökkenteni az administratív terheket a KKV-k esetében, és fontos az is, hogy különböző pénzügyi támogatási rendszereket tudjunk szinergiák mentén együtt működtetni. A Horizon 2020 az Európai Befektetési Alap, valamint a kiválóság megközelítést kell tudni összehangolni. Olyan kiválasztási eljárásokat alkalmazunk, mint a Horizon 2020 esetében, azonban vannak olyan programok, amelyek nem tudnak megfelelő támogatáshoz jutni, ezért számunkra nagyon fontos az, hogy egy minőségbiztosítási folyamatot léptessünk életbe. Szeretnénk az implementációt is felgyorsítani. És mindenképpen szeretnénk elérni azt, hogy a programok kiválasztása, a projektek kiválasztása a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg. Ami pedig a kifizetéseket illeti, az ezzel kapcsolatos problémákra odafigyelünk, megpróbáljuk orvosolni ezeket, figyelembe kell tudni venni a specifikus jellegét az egyes területi, regionális programoknak. Vannak ugye lemaradó régiók, ezeket jobban kell tudni támogatni, hiszen ott duplán nehéz helyzetben vannak a KKV-k. Ezen kívül más eszközöket is megvizsgáltunk, hogy hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, főként a nemzetközi szintére való kilépés, és itt a makroregionális stratégiákat említeném meg ebben az összefüggésben. és végül, és ez nagyon fontos, amennyiben a KKV-k helyzetét nézzük, akkor nem tekinthetünk el a jelenlegi menekült válságtól sem, mert az irányító testületek is mindent megtesznek regionális és helyi szinten is ennek a válságnak a kezeléséért. Köszönöm szépen! Köszönöm, Demátó asszony! Öné a szó, hogy lezárja ezt a mostani vitát. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a segítséget, a hozzájárulásokat, felszólalásokat, mert így jobban tudjuk definiálni a helyzetet. Jó magam is módosításokat fogok majd megfogalmazni, hogy tovább javítsam ezt a jelentést, és várom az önök javaslatait is. Van Nisztáról úr kérdésére jelenleg a következőket tudnám válaszolni. Ami az önkérdését illeti, hogy miért van az, hogy bizonyos országokban jobban teljesítenek a KKV-k, mint más országokban a hármas tematikus célkitűzéssel kapcsolatban. Nos, hát talán részben a válasz abban ragadható meg, hogy bizonyos tagállamokban, bizonyos régiókban több olyan operatív program alkottak, amelyek ebbe a hármas célkitűzésbe tartoznak. Ez lehet tehát így az első megközelítésem, de hát aztán ezt részleteiben ezt a kérdést jobban meg kell vizsgálni. Nagyon örülök annak is, hogy mindenki a nemzetközi szintérre lépéssel kapcsolatban nagyon érdekes gondolatokat fogalmazott meg. A mi véleményünk szerint ez rendben van, ez jó, de sohasem a belső piac ellenében. Ez megtörténhet egyébként elég egyszerűen akkor, hogyha a fogyasztókat a tagállamokban fogyasztói képzéseket tartunk a mi vállalkozásaink, a mi termékeink minőségével kapcsolatban. Ezen kívül még Elfogadom azt a javaslatot is, hogy a fiatalok számára kiírandó a képzéseket jobban definiálni kellene. Bizonyos tagállamokban nagyon nehéz a női vállalkozók helyzete, tehát az ő rájuk vonatkozó képzések még fontosabbak lennének. Aztán itt van a szociális vonulat. Nagyon sokszor olyan régiókban, ahol nehéz helyzet alakult ki, tehát a konvergencia régiókra gondolok, itt tulajdonképpen bizonyos nagyon lemaradt, nagyon nehéz helyzetben lévő a társadalmi osztályok leszakadását akadályozzák meg ezek a szociális vállalkozások, akár az állam szerepét is betölthetik ebben az esetben. A következő találkozóink során még tovább fogjuk finomítani ezt az anyagot. Mindenkinek jó munkát köszönöm. Köszönöm szépen, és ezzel le is zárhatjuk ezt az implementációs jelentést, és következő napirendi pontunk következik ma reggel. Ez a Smart specializációs kutatásfejlesztési program 2014-2020. Itt a tematikai koncentráció és a stratégiai tervezés az Európai Bizottság alapjaival kapcsolatban, a teljesítményorientáltság javítása, illetve megvalósítási ráták javítása a helyszínen. A cél az, hogy tudást hozzunk létre, és tudás alapú fejlődést, és nem csak a fejlett régiókban, hanem máshol is. A jelenlegi rendeletben a regionális vagy helyi stratégiák kialakításához egy ex ante elemzésre van szükség, olyan tagállamok, illetve régiók számára, amelyek még ezekkel a feltételekkel nem tudtak, tehát nem, nem tudnak megfelelni, ő, az ő számukra egy külön utat fogalmaztunk meg. A módosítások beterjesztésének határideje február 25 csütörtök dél lenne, és most 10 óra 40 5-10 óra 50-ig tudjuk megtárgyalni ezt a témát. Barkász úrnak adom meg a szót, és aztán következnek majd a kollégák és az árnyék jelentéstevők. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, mert ráadásul úgy gondolom, hogy az ön bevezetése ezzel a témával kapcsolatban rámutat arra, hogy itt egy nagyon fontos témáról van szó az Európai Unió számára. Azért is van ez így, mert az innováció már önmagában is egy alapvető aspektus abban, hogy versenyképesebbé váljon a mi gazdaságunk, minőségi munkahelyeket tudjunk létrehozni, és munkahelyeket teremtsünk az európai kontinensen. Ezen kívül jelenleg a különböző operatív programokkal kapcsolatban amelyek már működnek, de nem túl eredményesek. Ezekkel kapcsolatban a jelentés szeretné megvilágítani azokat az aspektusokat, amelyek rámutatnak arra, hogy hol vannak a problémák, akár magán mm, szektornál, akár pedig a hatóságoknál, illetve állami szinten. Önök is tudják, legalábbis aki olvasott a jelentést, hogy ezt hat részbe osztottam, ezek nagyon világosan elkülönülnek egymástól. Ezekben a következő, tehát hogy úgy osztottam fel, ahogyan a különböző területek szerint ez logikus. Itt is intelligens specializációról van szó. Úgy gondolom, hogy ehhez a szöveghez még további hozzájárulásokra van szükség az önök részéről is. Természetesen meg vagyok győződve arról, hogy így lehet majd tovább gazdagítani ezt az anyagot. Várom tehát mindenkinek a véleményét, és mindig biztos vagyok benne, hogy sikerül majd egy olyan dokumentumot létrehoznunk, amely az intelligens specializációs stratégiát Európában tovább tudja javítani. Köszönöm szépen mindazoknak, akik hozzá akarnak járulni ehhez a munkához, hogy minél jobb dokumentum szülessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyékjelentéstevők következnek. Fán Nisztároly úr. Jaj. Köszönöm szépen. Több árnyék előadó, többi párt részéről nincs jelen, ezért kaptam én a szót. Köszönetet mondok az előadónak, egy kitűnő munkát tett le elénk, de néhány ponton szeretném ezt kiegészíteni. A raportőr az Európai Strukturális Alapnak nagy szerepet tulajdonít az innováció kapcsán. A strukturális alapok azonban nincsenek mindenhol jelen forrásként, és ezért több beruházásra, több innovációra van szükség. Dél-Hollandiában, az én régióban például 75 millió euró áll rendelkezésre az, az alapból innovációs számára a 2014 és 2020 év között időszakra, tehát 75 millió euró 7 évre hogyha összehasonlítjuk azzal azt a 3500 millió eurót, amit K plusz F-re adunk ki, és eznek 90%-a magánberuházásokat érint, hát akkor ezt a kérdést kicsit perspektívába helyeztük. Rugalmasság eh, továbbra is fontos eh, a tematikus koncentráció harmadik szintje kapcsán. Eh, a one size fits all megközelítés itt nem alkalmazható, amikor a régiókról beszélünk. Differenciálásra van szükség, mert nagyon nagyok a különbségek a tagállamok és a régiók között is. A szakértők, akik a e, TC3-mal, e, TK3-mal foglalkoznak, e, túl az elméleti síkon mozognak, és ami túl elméleti, az ellent mond annak, amire, amit mi akarunk, rugalmasságot a hármas tematikus koncentrációban a világ, illetve a technológiák megváltoztatása a segítségével. El kell kerülni a szükségtelen eljárásokat. Ami a monitoringot illeti, ez nyilvánvalóan jó, de több monitorozó mechanizmust akarunk létrehozni, nem, inkább javítani kellene a meglévőket és fontos a Community Innovation Survey szerepe, ezt is be lehetne vonni a monitorozásba. A 14. bekezdés a strukturális alapok és az EFSI, a Juncker alap, illetve a Horizon 2020 összekapcsolásáról szól. Ez egy nagyon fontos téma, de a gyakorlatban ez nagyon bonyolultnak tűnt, mert ezek különböző programok, különbözők a szélcsoportok, eltérők a társfinanszírozási ráták, eltérő az európai finanszírozás mértéke, és sorolhatnám tovább fontos, és ennek működnie kell, de azért nem úgy kell felfognunk, ahogy ez itt szerepel. A K plusz F kiadások növelése kapcsán itt ez ne egy abszolút cél legyen, itt a szinergia hatásokat és a piaci innovációs beruházásokat kell erősíteni, hiszen nem automatikusan lesz innovatív termék egy beruházásból, egy innovációt célzó beruházásból, sajnos ez, ez nem így van. A különböző ágazatokban meg kell keresni, hogy melyek a kulcs fontosságú vállalkozások, és milyen gazdasági struktúrák jellemzik az adott régiót. Nem lehet itt egyszerűen lemásolni egyik régió sikeres útját. A európai támogatás kapcsán itt a sivatagba építünk katedrál, katedrálisokat sokszor. Az innováció egy eko, megfelelő ekoszisztémába kell ágyazni, meg kell találni a megfelelő vállalkozásokat, amelyek olyan termékeket állítanak elő, amik azután pénzt hoznak emberi tőkébe is szükséges beruházni, ez kulcsfontosságú. Sok vállalkozás nem tudja megtartani a jól képzett munkaerőt, mások pedig nem tudnak oda vonzani, felvenni képzett munkaerőt. És hogy le is zárjam, ennek azt, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor eh, a, erről nagyon fontos kérdésről van szó, a TC3-ról, eh, akkor mindig a cél az, hogy mi szolgálja az embereket, illetve a társadalmat. Köszönöm szépen. Most az árnyékjelentéstevők eh, következnek tovább. Köszönöm szépen. Az ECR szempontjából elmondanám a saját véleményemet, illetve kollégáim véleményét tolmácsolnánk. Úgy gondolom, hogy ez egy jó jelentés, alapvetően konstruktív a megközelítés. Egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy a stratégia fenntartható és tudásalapú fejlődést kell, hogy eredményezzen, nem csak a fejlett területeken, hanem a kevésbé fejlett területeken is, valamint vidéki területeken. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta intelligens specializáció valamiféle vállalkozói folyamatként értelmezendő, de be kell vonni mindenképpen a helyi önkormányzatokat, regionális önkormányzatokat is, annak érdekében, hogy egy jobb koordinációt tudjunk létrehozni a kormányzás különböző szintjein. Ezt egy nagyon jó eszköznek is gondoljuk az energiabiztonság szempontjából is, mert nagyon sok az energiával kapcsolatos kihívás, és a régiónak a lehető legtöbb versenyelőnyt kell tudni megadnunk. Egy kritikus tömeg létrehozása a cél. Úgy gondoljuk, hogy az ECR nek megfelelően próbáljuk meg tovább egyszerűsíteni az eljárásokat, és egy alulról építkező folyamatot dolgozzunk ki. Nézzük most a korábbi helyzetet. Vannak olyan területek, amelyek kialakultak bizonyos specializáció mentén a korábbi évszázadok során, tehát itt akár egy történelmi visszatekintésre is szükség van. Ezeknek a régióknak ma nagyon nagy nehézségekkel kell megküzdenie, mert itt a specializáció maga okozta néha a problémát, tehát ez bizonyos területek esetében akár öm, nehézségeket vagy kockázatokat is rejthet. Oda kell figyelni a, az alkalmazkodó képesség fejlesztésére is, annak érdekében, hogy hogy a lehető legszélesebb körű fejlesztéseket tudjuk megvalósítani. Alapvetően tehát támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm, Skarlak úr. Köszönöm szépen. Szeretném Szeretnék néhány gondolatot elmondani ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Meg vagyok győződve arról, hogy ennek a jelentésnek a célja az innováció és a kutatás, az intelligens specializáció nagyon sok mindenre kiterjedő terület. Figyelembe kell tudni venni mindazokat a forrásokat, kompetenciákat, specializációkat, amelyek már egyébként megvannak bizonyos városokban, bizonyos régiókban. Mi mindig is azt mondtuk, hogy a városok és a régiók az Európai Unió motorjai, és továbbra is ezt a megközelítést támogatjuk, ugyanis a különböző tagállamok már kialakították ezeket a stratégiákat, és nem regionális megközelítést alkalmaznak. Pedig ez jobban fel tudná ölelni az előnyöket úgy gondoljuk, hogy itt a kohéziós alapok jobb felhasználását is meg lehetne oldani, és erre egyébként rámutat a jelentés is. Tehát az intelligens stratégiák kialakításánál nagyon fontos az alapok közötti szinergia, ez jelenleg nem megfelelőképpen jelenik meg. És arra van szükség, hogy több szintű kormányzást alakítsunk ki, megpróbálunk összpontosítani a makrorégiókra is, és egyébként meg vagyok győződve arról is, hogy a regionális megközelítés jobb eredményeket fog tudni eredményezni a határokon átnyúló együttműködés és a makroregionális megközelítésnek köszönhetően. Tehát magukat a projekteket az implementáció terén jobban, jobb eredmények fogják majd kísérni a 2020-as stratégia keretében Pontosan ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés szerintem egy kicsit túlságosan a kiválósági központokra összpontosít. Nem szabad elfelejtenünk a KKV-kat sem, amelyek motorjai az innovációnak. Vannak nagyon kis egyetemek is különböző régiókban, amelyek szintén hozzájárulhatnak ezeknek a régióknak, makrorégióknak a kialakításához, és hozzájárulhatnak a szintelligens specializációhoz is a különböző kompetenciáik, illetve forrásaik alapján. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy milyen alapokra tudjuk eh, helyezni mindezt, és ezen kívül még azt is elmondanám, hogy ez a jelentés túlságosan a technikai eh, jelleget hangsúlyozza. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok érdekes projekt van az Európai Unióban, mint például a körkörös gazdaság, vagy körforgásos gazdaság, de itt ebben a mostani jelentésben nagyon nagy hangsúly fektetünk eh, a tudás alapú üzleti vállalkozások fejlesztésébe, hogy új modellek alakuljanak ki. És ebből a szempontból a körkörös gazdaság egy kicsit kimarad. De fontos lenne erre felhívni az állampolgárok figyelmét is, mert ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a magatartásformák, viselkedések megváltozzanak. Enélkül nem lennének olyan érdekes és sikeres projektek uniós szinten, mint amilyeneket már tapasztalhatunk. Meg kell változtatnunk tehát a hozzáállásunkat és az állampolgárokét is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Ez a téma rendkívül érdekes. Annyira, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakra nézve a régióknak az innováció, kutatás, fejlesztésbe kell összpontosítaniuk a tevékenységeiket, amelyek a különböző területek specifikumait is figyelembe veszik. Igen, én is egyetértek azzal, amit a kollégák elmondtak, hogy sokkal versenyképesebb gazdaság lenne a cél, nagyobb munkahelyteremtés és a bevált gyakorlatok cseréje. Tehát itt egyfajta vállalkozói szemlélet kialakítására van szükség. És pont ezért inkább a KKV-k, illetve a mikrovállalkozások, illetve a startupok és a zöld KKV-kra kellene a hangsúlyt fektetni, és minden érdekelt félnek bele kellene bele kellene vonni ebbe a folyamatba, hiszen minden régióban nagyon nagy potenciálok vannak, a termelési specializációkra is oda kell figyelni az intelligens fejlődés szempontjából. Itt a partnerség egy fontos szempont, és erre a kolléga is rámutatott, hogy ennek a programozásnak a során bizonyos tagállamok a nemzeti hármas célkitűzéseket tűzték ki fő célként, és nem adtak lehetőséget a helyi és regionális önkormányzatoknak, hogy kifejthessék véleményüket ezzel kapcsolatban. Ez azt is mutatja, hogy nem igazán értették meg ennek az egésznek a lényegét, hiszen itt nagyon nagy potenciál rejlene az érdekelt régiók, illetve regionális és helyi önkormányzatok szerepében. Fontos lenne a partnerség erősítése, PPP partnerségre gondolok, és figyelembe kellene venni, monitorozni kellene mindezeket a lehetőségeket. Sajnos bizonyos országokban már megtörtént az, hogy privatizálták a profitokat, és a, az összes nehézséget vagy, vagy veszteséget pedig úgymond Mm, közszféra kincsévé tették. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez a mostani jelentés azt mutatja, hogy az Európai Unió mennyi mindent tesz, amit nem kellene tegyen. Az Egyesült Királyság szerint ez megint csak egyre nagyobb hatáskört ad a, az EU kezébe. Sokkal jobb lenne, hogyha inkább mindenki a saját kezébe tartaná meg ezt a pénzt, és helyi szinten költeni kutatásra. Nézzük az Egyesült Királyság helyzetét. Önök azt mondják, hogy az intelligens fejlesztést szeretnék támogatni. Ez egyébként megvalósulna magától is. Például a West Midlands területe az Egyesült Királyságon belül, amely, amelyben már magától is megvalósulnak ezek a fejlesztések. Én nem is igazán értem, hogy ezt mert miért kell nekünk támogatnunk. Ezt az Egyesült Királyság meg tudja tenni magától is, és semmi értelme nincs az egésznek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Heckman úré a szó. Köszönöm szépen. Szeretném a jelentéstevőnek megköszönni. Nagyon érdekes jelentést, amit megírt. Fontosnak gondolom mindezt, például a jobb koordinációt a különböző kormányzási szintek között, szinergiák kialakítása, a különböző eszközök között, és a finanszírozási innovációk szintén ide tartoznak. Én úgy gondolom, hogy az innováció és a regionalitás, illetve ezek a regionális stratégiák, regionális innovációs stratégiák esetében az intelligens specializáció fedi egymást a különböző régiók esetében. itt bizonyos úgymond divatos szektorokra próbálunk összpontosítani, és nem azt nézzük, hogy mi a helyzet a terepen, tehát mik azok a lehetőségek, amelyek helyi szinten jelentkeznek. Pedig ezt is meg kellene vizsgálnunk közelebbről. Én úgy gondolom, hogy jobban oda kellene figyelnünk olyan aspektusokra is, amelyek a kohéziós politika alól kicsit kicsúsznak. Itt most, hogyha intelligens specializációról akarunk beszélni, ugye itt voltak például a nagy vegyipari gyárak, vagy a gépipar, amely azt mondja, hogy innovatív munkát végez, de ugyanakkor ezeket az elemeket, a már meglévő elemeket kell egy puzzle-ba beillesztenünk annak érdekében, hogy az innovatív, intelligens innovatív programokat tovább tudjuk támogatni. Ez létezik már magától is, de ezt mégiscsak támogatnunk, segítenünk kell. Ebből adódik, hogy nem igazán ismerjük bizonyos régiók problémáit, meg kell ismerni, meg kell érteni a vállalkozások világát, és azt összhangba kell állítani a tudomány világával. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a strukturális alapokkal rendelkező illetve ezekkel foglalkozó a ügynökségeknek sokkal bátrabban kellene részt venniük a programozásban, tehát aktív felvállalóinak kellene lenniük ennek a területnek, úttörő szerepet kellene vállalniuk, javaslatokat kellene tenniük, és a régiók számára újabb és újabb lehetőségeket kellene biztosítaniuk. Ne felejtsük el azt, hogy itt az innovatív aspektusok, például a lézer technológia vagy más technológiák jelentenék az egyetlen lehetőséget. Ott van például a nanotechnológia is, amely a kisvállalkozások számára nagyon sok újdonságot is rejthet. De, de Roy úr. Köszönöm. De Cléverfal Szizó jelentése arról tanúskodik, hogy nagyon jól ismeri a helyzetet. Néhány megjegyzést szeretnék csak tenni. Azzal kezdeném, amit Evelics kollega is mondott, mert szerintem ő nagyon jó dologra mutatott rá. Az ipari forradalom nem ment elég messze, sőt, sok tekintetben most indul, most kezdődik a versenyképesség, Európa versenyképessége kapcsán azt kell látnunk, hogy teljesen új korszakba léptünk teljesen új termékek kerülnek kifejlesztésre, új ismereteket kell átalakítani a termelés nyelvére. De azt látjuk, hogy ami most történik a világban, az információ, a gyorsaság, ez az, ami meghatározza jelenleg a fejlődést és ez ennek a jelentésnek is a célja, ez a szándék, hogy az, akinek dönteni kell, itt most a Smart Specialization kapcsán mondjuk négy-öt témát válasz ki, amelyek aztán egymást is erősítik és támogatják. A régióban vannak olyan kis vállalkozások, amelyek, hogyha európai szinten együtt lépnek fel és együtt működnek, akkor ez segíti azt, hogy fejlődjenek. Nem kell a spanyol viaszt újra és újra feltalálni, de hogyha mondjuk egy autót akarunk gyártani, akkor nem kell ötödik kerék, elég ha négy van, és ezt Ez csak egy felhívás, hogy a régiók ezt vegyék figyelembe, de mindenképpen nagy támogatást érdemel meg ez a jelentés. És még néhány tartalmi megjegyzésem is lenne. Decemberben ebben a szakbizottságban ezzel a szakbizottsággal egy delegációval ellátogattunk a Joint Research Centerben, közös kutatási központba. Ott a saját kutatásokat ismertették, a Smart Specialization kezdeményezés ismertették. Most a kérdés az, hogy ugye a pohár félig tele van, vagy félig üres. Erre az volt a válasz, hogy félig tele van a pohár, de azért még vannak nagyon kritikus pontok. Olyan kritikus pontok, hogy például az Európai Bizottság kezdeményezése mellett ki kell tartani. Ez nem lehet, hogy megfogalmazzuk az ex ante kondicionalitást, de ez csak a partnerségi megállapodások kapcsán fontos. Nem, ki kell tartani emellett, ezt végig kell vinni az egész folyamaton. A 25. cikkben például felhívják az Európai Bizottságot arra, hogy egy ilyen midterm értékelés legyen. De még a hetedik kohéziós jelentés ismertetése előtt ki kell értékelni, hogy mi az, ami tényleg jól működött, és hol van szükség kiigazításra. Ezt az észrevételt már hallottuk a ma délelőtti vitában is, és ez a jelentésben is így szerepel. Szeretném meghallani az Európai Bizottságtól azt, hogy most hogyan kell ezt elképzelnünk. Volt egyébként egy mini meghallgatás ebben a szakbizottságban, még jól emlékszem rá, és már akkor is felmerült a következő a Smart Specialization egy fenntartható folyamat kell, hogy legyen. Ez a kohéziós politika az európai regionális fejlesztési alapot összekapcsolja az Európa 2020 célkitűzéssel és az összes többi eszközünkkel a kohéziós politika nem azt jelenti, hogy most egy borítékba pénzt adunk a régióknak, akik aztán ezt elköltik, hanem itt arról van szó, hogy többeket szeretnénk partnerként összehozni. Európa kapcsán, hogyha például nézzük meg az IKT és a távközlés kérdését. Tíz évvel ezelőtt Európában volt a Nokia, volt néhány nagy vállalat, és hogyha megnézzük, hogy most mi a helyzet és mi történt. Az egész világon új technológiák fejlődtek ki az IKT-ben, és most mindent az amerikai cégek kezében van, amerikai vállalatok, dominálnak Európában, és pedig ugye itt tíz éve még vezetők voltunk. És miért? Mert jó, jó kezdeményezések. Tehát nekünk is ilyen új, jó megközelítésre, kezdeményezésre van szükség, és akár a fotonikáról van szó, akár a 3D-s nyomtatásról, akár az Internet of Things, a dolgok internetéről. Az ipar változik, és ez most el fog menni mellettünk ez a vonat, és ezt nem szabad szabad megengednünk. Erre kell tenni a hangsúlyt, mert hogyha ezt most feladjuk, akkor lemaradunk végleg. A kutatás, az implementálás, a végrehajtás, ugye a regionális programjainkban jellemzően ezek kapják a hangsúlyt és a pénz nem megy automatikusan a KKV-khoz, vagy a régióvállalataihoz, hanem mondjuk a látni kell azt is, hogy a régióban az oktatás, oktatási intézmények is be kell, hogy részesüljenek, hiszen több éves stratégiákat kell kidolgozni, és itt az oktatás képzés ehhez nagyon szükséges. A jelentés ezzel is foglalkozik, és ahogy mondtam, szeretném meghallgatni a bizottság véleményét, mondja el a bizottság, hogy mit gondol arról, hogy 2016-ot, ezt az évet hogy lehetne felhasználni arra, hogy ö, ö, stabilizáljuk a helyzetet, és a kohéziós jelentésben, vagy jelentés kapcsán nyissunk egy nyílt vitát a jövőről. Ami egy kicsit hiányzik nekem, az az európai szint hogy az alapunk megosztott menedzsment struktúrában működnek, az európai eszközök, mint a Horizont 2020 viszont központi irányítás alatt vannak. Brüsszel mondja el, hogy ez a projekt igen, ez nem. Hát ez nem a mi világunk. De mégis úgy gondolom, hogy a helyes, intelligens szakosodás azért lehetőséget nyújt arra is, hogy ne csak az élen járókat támogassuk, hanem a követőket is, de persze kellenek élen járók, akiket aztán tudnak mások követni. És alapvető fontosságnak tartom Európa számára, hogy egy sok fontos ponton nem maradjunk le a vonatról, vagy a buszról, itt a digitális világban bizony ez, ez megtörtént több ponton is legtöbb esetben is, amikor új technológiákat fejlesztenek ki. A vállalataink, az iskoláink sok tekintetben lemaradtak, és most ezért kell ezeket az intézményeket összekapcsolni. Az Európai Bizottsághoz fordulok ismét, és kérdezem, itt a Smart City, az intelligens városok, illetve az intelligens szakosodás hogyan kapcsolódnak egymáshoz? A Smart City, a DG környezet, illetve a mobilitás, se foglalkozó főigazgatóság együttműködését is igényli, de hogyha alaposabban belenézünk, itt tulajdonképpen ugyanaz a módszer húzódik meg emögött. Ezért miért van egy teljesen elkülönült Smart City megközelítés, és aztán regionális szinten egy Smart Specialization megközelítés, miért valószínűleg kül az intelligens városokat és az intelligens szakosodás. Mert a, a városok szegényednek sokszor a regionális politika hiányosságai miatt is. És nem értek egyet ezzel. A múltban, mikor nem volt ez a Smart Specialization, voltak, létesültek technológiai prank, parkok, ahonnan most már csak a recepción ül egy fiatal hölgy, de mindenki más már elmenekült ezekből a parkokból, ezeket hívtam a kategrálisokkal, sivatagban most más eszközökre van szükségünk, és a szakosodás, a specializáció az eszköz arra, hogy megkönnyítsük ezt az átállást, a fejlődést. Európai szinten ugyanis még sok a hiányosság. Most a bizottságtól kérdezem, hogy tényleg tudunk-e valamilyen európai dimenziót létrehozni? Mert a múltban az derült ki, hogy az intelligens szakosodás ezt nagyon jól felhasználják a programok előkészítéséhez, ahhoz, hogy hogyan lehet más partnereket megtalálni, és azután együtt kicsit, de az, hogy együtt ez felgyorsítsa azután a következő lépéseket, az egy kicsit hiányzik 2016-os értékelésbe erre is ki kell térni, ott a 25. cikk kapcsán, és ez lehet egy kiinduló pont. Nagyon köszönöm. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy nem lehet többet beszélni, mint maga a jelentéstevő, amikor egy ilyen eszmecserében veszünk részt, úgyhogy elnézést, ez volt az utolsó ilyen alkalom. Ugye a következő felszólalónk Reppe úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Megpróbálok majd lass, kevesebbet beszélni, mint a jelentéstevő. Amikor elolvastam a jelentéstervezetet, akkor a köve- akkor ezt láttam, hogy 2014 és 2020 között ez az első alkalom, hogy a tagállamoknak kutatási és innovációs stratégiákat kell megírniuk, arra vonatkozóan, hogy a kutatást, az innovációt hogyan támogatják. Szerintem kár és furcsa, vannak olyan tagállamok, amelyek esetében ez a stratégia nemzeti szinten íródik, nem pedig regionális szinten. Ezeket a stratégiákat hogyan lehet a bizottság által elfogadtatni? Nem kellene esetleg keményebbeknek lennünk, és felhívni a bizottságot arra, hogy ezek a tagállamok amelyek nemzeti stratégiát nyújtanak be, regionális stratégia nélkül ne lehessen elfogadni ezeket. Nem lehetne megkérni a bizottságot arra, hogy ezeket a tagállamokat hívja fel a stratégiák gondolására? Ugyanis itt lesz a 2020 nem sokára, és majd azt mondjuk, hogy a tagállamok tessék nem voltak sikeresek, nem alkalmazták a regionális szakpolitikákat, stb. stb. nem mondhatnánk azt, hogy egyes tagállamokban regionális szintre kellene ezt áttennünk? Nézzük csak meg a megújuló energiaforrások jelenlegi helyzetét. A tagállamok 53%-a más országoktól vesz energiát, vagyis egy nagy területről van itt szó, olyan területről, amelyen valóban beavatkozhatunk, hiszen vannak olyan tagállamok, vannak olyan ö, tagállamok, régiók, amelyek 80%-át adják a, az energi- a megújuló energiaforrásoknak, míg más tagállamokban ez csupán csak 10%. Tehát valóban vannak olyan területek, amelyekkel lehetnénk sokkal aktívabbak. Litvániában lát, is látunk ilyenek, ilyet, amikor csak azért sikerül egy beruházás, azért tesznek meg egy beruházást, hogy megszülethessen, holott semmilyen kézzelfogható eredménnyel nem járnak az adott beruházások. Ezeket meg kellene vizsgálnunk. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, ez volt az utolsó felszólalás. Most pedig megállom a szót az Európai Bizottság képviselőinek, Nem tudom, hogy ki fog felszólalni, de az önöké a szó, uraim. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm a felszólalóknak is. Ez egy igen fontos jelentés, főleg az egyes bekezdés, ahol is az intelligens szakosodásról és a 2020-as célokról van szó. Szerintünk ez alapvető fontosságú a regionális politikákban, és abban, hogy a regionális politikák hogyan támogathatják a növekedést. Örültünk ennek a jelentésnek, és látjuk, hogy ez egy alulról felfelé induló hozzáállás, vagyis arra alapul az egész jelentés, amelyet a régiók már most is megtesznek, és már most is szeretnének megtenni. Együtt fogunk dolgozni a szabályozás kialakításán, hogy ez ez a regionális növekedés valóban megszülethessen, és ez az egész program elindulhasson. Az intelligens szakosodást megfelelően be fogjuk ebbe a programba építeni. Tudjuk, hogy ez a munka éppen folyamatban van, még lehet tökéletesíteni, de a már most elért eredmények is igen fontosak. Láttuk, és szerintem mindenki, fontos, hogy mindenki tudja, hogy az intelligens szakosodással megfelelő szaktudást tudunk mobilizálni a bizottság különböző szolgálataiban, és vannak olyan kollégáim, akik a kutatási innovációs főigazgatóságtól érkeztek, van, aki a növekedési főigazgatóságtól van itt, és itt a Joint Research Centerről is esett már szó. Együtt dolgoztunk méghozzá igen keményen. A régiókban ezek a programok jól működtek, a régiók jól kialakították az intelligens szakosodási stratégiákat, főleg az üzleti közösségekben látunk, látunk már új munkákat. Természetesen az önök támogatására, önök támogatását is láttuk, a 2007 utáni időszakban, amikor is a tagállamokat támogatták kutatásban, a kutatásban, illetve az innovációban, és abban, hogy a regionális hatóságok kialakítsák ezeket a programokat, valamint megfelelően tudják azokat működtetni, és jól fel tudják használni a makroregionális és egyéb támogatási eszközöket a regionális politikában, hogy a partnerség jól működhessen közösen. Szeretnénk meggyőződni arról, hogy a gyakorlatban a sikert lássuk, méghozzá úgy, hogy jó gyakorlatokat cserélünk és támogatjuk a jelenleg is folyó munkát. Ebben a legnagyobb eszköz az intelligens szakosodási stratégia platform, amelyen együtt dolgozunk a közös kutatási központtal, erről már esett szó. Mindez 170 régió részvételével működik Európa szerte, vagyis az intelligens szakosodás már ennyi régióban működik, és jól működik. Szerintem igencsak érdekes, hogy a regionális intelligens szakosodási stratégiákból megjelenő témák, például az energia, az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, az 3D-s nyomtatás, a nanotechnológia, nem csak high-tech eszközökről van itt szó, hanem például biogazdaságról, mezőgazdaságról, digitális napirendről, digitális belső piacról, ezek tehát azok a témák, amelyek előkerültek, illetve a körkörös gazdaság, az ötödik ilyen téma. Ezek a témák ezek a témákat mind elmélyítjük és elemezzük. Jövő héten például a régiók kezdeményezésére szervezünk egy rendezvényt, amelyen a partnerek összejönnek, és különböző témákon dolgoznak. Több mint 25 régió lesz itt jelen. A holland elnökség koordinálja ezt az eseményt, így a gyakorlati megvalósulásokat is megérthetjük, és láthatjuk, hogy az üzleti szférában milyen kapcsolatok is vannak. A tudásmegosztási platform szintén kiemelendő a régiók bizottságával együtt. A biogazdaság, ha jól tudom, április végén fog megjelenni egy külön konferencián, és valóban még idén júniusban az, az okos, intelligens regionális konferenciára fog sor kerülni, amelyen megvizsgáljuk, hogy mit is értünk el eddig, valamint értékeljük is, és levonjuk a következtetéseket, valamint megnézzük azt, hogy milyen módon lehet még jobban támogatni a régiókat a jövőben. Szerintem mindez rendkívül fontos, ugyanis erre mind-mind idén fog sor kerülni ezekre a rendezvényekre. Az előbb az eszmecserében, illetve a jelentésben milyen témák kerültek még elé, milyen témák kerültek még elő. Valóban az előfeltételek fontosak. Szeretnénk elérni mi is azt, hogy itt ne csak egy papír legyen, hanem azt valóban a gyakorlatban be is tartsák a régiók. Szeretnénk, hogyha az intelligens szakosodási hozzáállás ne csak a high technológiáról szólna, hanem arról is, hogy hogyan lehet a régiókat megerősíteni, már most úgy, ahogy vannak, az Európai Unió hogyan tudja a régiók erősségét kiemelni, és hogyan lehet a hátulkullogó régiókat is támogatni. Kapcsolatokat látunk, és szeretnénk, hogyha lehető legjobban bevonnánk ebbe az okos város stratégiát is, amely egy igen innovatív hozzáállás, és amely valóban különösen sikeres lehet. Ezek olyan példák, amelyekre alapozhatunk a regionális, illetve a városi intelligens hozzáállás kialakításában. 2017-ben szeretnénk még egy ilyen jelentést, hogy lássuk, hogy mennyire fontos ez a munka, a regionális fejlesztés és a 2020-as célok megvalósításának szempontjából. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm. A következő felszólalónak meg is adnám a szót, hogyha szeretne esetleg még mérleget vonni. Igen, nagyon köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani teljes szívemből azoknak, akik felszólaltak az imént. Köszönöm a megjegyzéseiket, hozzászólásaikat amelyek igen fontosak és igen értékesek. Teljesen egyetértek a hozzászólásokkal. Elmondhatom, hogy gyakorlatilag száz százalékban egyetértek önökkel. Köszönöm tehát a hozzászólásaikat. Még bizonyára megosztják majd velem a hozzászólásaikat, amelyeknek a beépítésével ebben biztos vagyok, igen gazdag jelentés születhet meg. Hallottam itt az aggodalmakat is, amelyeket megfogalmaztak, főleg amikor a rugalmasság témáját érintettük. Nem arról van itt szó, hogy túl elméleti iránymutatások lennének, amelyek valódi keretet adnának ezeknek a folyamatoknak, úgyhogy el kell kerülni azt, hogy túl nagy bürokrácia nehezedjen a vállalatokra, ugyanis ez ellenébe megy az innovációnak. Véleményem szerint ezeket az alapokat azért kell felhasználni, hogy megtérülő termékeket állítsunk elő, ehhez pedig szükségünk van olyan vállalkozásokra, amelyek rendelkeznek megfelelően minősített, megfelelő képesítéssel rendelkezett, rendelkező munkavállalókkal. Itt az indokláson túl 25 bekezdést látunk majd a jelentésben. Látható, hogy az önök aggodalmainak nagy része már megjelenik ebben a jelentésben megpróbálok majd ebből a jelentésből a lehető, megpróbálom majd a lehető legtöbbet kihozni ebből a Regi Szakbizottság égisze alatt megszülető jelentésből. Például amikor a hatos bekezdést nézzük, itt a hatos bekezdésben azt olvashatjuk, hogy a tagállamok amelyek olyan RIS-3-at választottak, amelyek nemzeti szintűek, meg kell adni a helyi, illetve a regionális önkormányzatoknak, hogy a nemzeti stratégiákról véleményt formálhassanak. Ez összecseng azzal, amelyet önök is, azzal, amit önök is mondtak, vagyis, hogy az önkormányzatoknak fontos szerepük van, ez számomra nyilvánvalónak tűnik. Természetesen nem akarunk itt a nemzeti hatáskörökbe belemenni, de meg kell adni a régióknak is a felszorolási jogot. Ami a koordinációt illeti, a koordinációnak a koordináció át kell, hogy hassa a stratégia, illetve a, a működési programok teljes egészét. Vagyis a mentalitásban kell változtatást eszközölnünk. Zöld, innovatív politikára van szükség, és el kell érnünk a regioná, regioná, reg, régiók közötti, illetve a régiókon túlnyúl, nyúl, túlnyúló együttműködést. Vagyis az összes szinten együttműködést kell eszközölnünk. Sokan kérték azt, hogy az eljárások legyenek egyszerűbbek. Valóban csökkentenünk kell a nagy nyomást, amelyet az adminisztratív ügyek jelentenek. Bírálatokat fogalmaztak meg a szinergia hiányának tekintetében, vagyis az Európai Uniós finanszírozási források között nincs szinergia, ezt említették. A jelentésemben én pont hogy kitérek arra, hogy kevés olyan régió van, amely prioritások köré szerveződne, mint például a fenntarthatóság, a digitális napirend, stb. stb. Vagyis támogatjuk a többi régiót támogatjuk őket abban, hogy kövessék ezt a modellt, és köteleződjenek el jobban ezen prioritások tekintetében. A jelentésemben még említést teszek arról is, hogy a régióknak, valamint a tagállamoknak a saját follow-up mechanizmusokat kell használniuk. Az RIS 3 stratégia mm, elemzésében ezt a keretet decentralizálnunk kell, ugyanis így tudjuk ezen prioritások, valamint a regionális struktúrák közötti kapcsolatot megteremteni a jövőbeni fejlesztés érdekében. Tisztelt elnök asszony, még egy szót szólnék az innovációról, ha megengedi. Gyakran, nagyon gyakran az a benyomásunk, hogy a vállalkozások különböző innovációs formákba fektetnek be, mindazonáltal ezek az innovációk technológiai tudásra alapulnak. Na már most a jelentésemben említést teszek arról, hogy ha papíron jó egy stratégia, attól még gyakorlatban nem lesz jó az eredmény, hogyha nincs konkrét támogatás, amely ből a vállalkozások profitálhatnak. Megosztottam tehát önökkel a gondolataimat, Igen, csak szenvedélyes ez a vita, még egyszer köszönetet szeretnék mondani a megjegyzésekért. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Most akkor tehát a végére érünk ennek a jelentéstervezetnek a megvitatásának, tehát február 25-éig várjuk a javaslatokat. A következő napi rendi pontunkra pedig most áttérünk. A következő napi rendi pont eszmecsere Sim Kalász úrral, a kohéziós politika egyszerűsítésével foglalkozó magas szintű munkacsoport elnökével. Az egyszerűsítésről már sokszor sokszor beszéltünk. Most itt van velünk végre Kálesz úr, akivel eszmét cserélhetünk. Az új magas szintű munkacsoport, amely az egyszerűsítéssel foglalkozik a kohéziós politika tekintetében, azt a célt fogalmazta meg, de már itt is van. Kálesz úr. Tehát az új magas szintű munkacsoportnak az a célja, hogy egyszerűsítse az adminisztratív eljárásokat. Októberben tavalyi év folyamán a magas szintű munkacsoport 12 tagja, illetve Kállász úr találkoztak az EU-s intézmények képviselőivel, ideértve az EP Regi Szakbizottságának képviselőit. December 1-én, illetve február 2-án a magas szintű munkacsoport olyan fontos témákat tárgyalt, mint az egyszerűsítés, a KKV-k, tekintetében a finanszírozási források szempontjából. A Regi Szakbizottság már mm, szót emelt azzal kapcsolatban, hogy mennyire támogatjuk ezt a magas szintű munkacsoportot, abban, hogy az egyszerűsítés előtt álló akadályokat legyőzze, és hozzáférhetővé tegye a kkv számára a finanszírozási forrásokat a, regi- a régiókban. Nagyon örülünk, hogy itt itt van velünk a magas szintű munkacsoport elnöke, Kálesz úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk a szakbizottsági ülésen, és beszámol nekünk az új magas szintű munkacsoport munkájáról. Egy óránk van Kálesz úrral történő eszmecserére. Először Kálesz úrnak adom meg a szót, aki bemutatja nekünk a magas szintű munkacsoport munkáját, majd pedig kérdésekre, megjegyzésekre kerül sor a Regi Szakbizottság részéről, a koordinátorokkal fogunk kezdeni, de először is kell lesz úré a szó. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy meghívást kaptam, és örülök, hogy elfogadtam ezt a meghívást, és bemutathatom az előzetes eredményeinket, a magas szintű munkacsoport eddig elvégzett munkáját. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Hölgyeim és uraim, 2004 és 2010 között az elnök, alelnöke voltam az Európai Bizottságnak, és többek között pénzügyel, költségvetéssel is foglalkoztam. Ekkor is nagyon együtt, nagyon együtt dolgoztunk az Európai Parlamenttel, a Költségvetés ellenőrző bizottsággal, hogy minél kevesebb problémá legyen a strukturális alapok menedzselésében. Ez persze probléma volt az Európai Unió számára. A helyzet pedig nem változott. Még mindig ugyanez a helyzet, még mindig vannak hibák, még mindig látunk példákat arra, hogy a strukturális alapokat rosszul használják fel, ez pedig az imidzsünknek rosszat tesz. Az én egyik feladatom tehát, hogy a szabályokat egyszerűbbé, egyszerűbbé tegyem, hogy kevesebb legyen a, a szabály. ha kevesebb a szabály, akkor egyszerűbb a működés, és nagyobb az átláthatóság is talán. De ez a feladat egyáltalán nem könnyű. Azt látjuk, hogy a munkacsoport szerep szerepel az, hogy a kedvezményezetteket meghallgatja, meghallgassa, és a kedvezményezettek véleményét, valamint egyéb érdekelt felek véleményét begyűjtse. Itt például a a különböző bizottságok véleményét is meghallgatjuk. Sok kedvezményezett azt mondja, hogy nehéz hozzáférni az Európai Uniós alapokhoz, sőt, amikor végre hozzájutnak, akkor olyan nagy a bürokrácia, olyan sok a teher, hogy soha többet nem próbálkoznak ilyen strukturális alaphoz való hozzájutással. Megpróbáljuk ezeket a problémákat eltüntetni célunk az az, hogy egyszerűsítsük a kedvezményezettek életét. A tagállamok, az Európai Bizottság is együtt dolgozik. Ezen megnéztük, megnéztük a pozitív példákat is, vagyis azt, hogy már erre e, hogyan is kerül sor a gyakorlatban. Valamint megnézzük, megnézzük majd azt is, hogy hogyan lehet még jobban egyszerűsíteni a munkát. Nemrégiben az Európai Parlamenttel az egyszerűsítésről egy igen érdekes eszmecserét folytattam. A bizottság azt kérte a munkacsoporttól, hogy tegyen javaslatot konkrét konkrét intézkedésekre, amelyekkel valóban egyszerűsíteni lehet a jelenlegi periódusban a, a szabályokat, tehát a jelenlegi periódusról, a 2014-2020-as időszakról, ö, időszakról van itt szó. A, milyen következtetéseket vonhat eddig le a magas szintű munkacsoport már négy témát néztünk meg decemberben az ülésünkön, illetve most februárban is, tehát EU-s alapokhoz való hozzáférés, finanszírozási források, költségcsökkentés. A jelentéstevők a, köve- a következtetéseken, jelentéseken dolgoznak. Remélem, hogy majd a csökkentett költségekről februárban olvashatunk a többiről pedig még nyár előtt. Szeretnék megosztani önökkel néhány főbb következtetést az eddigi munkákkal kapcsolatban. A bizottságnak tovább kell könnyítenie a, a tagállamok között egy platform kialakítását, hogy az alapokhoz a kohéziós politikában mm, rendelkező alapokhoz jobban hozzáférhessenek. A jelenlegi időszakban pedig konzisztensebb hozzáállása van szükség, hogy az e-kormányzás potenciáját jobban ki tudjuk használni, és tovább tudjuk a kedvezményezettek részére egyszerűsíteni a forrásokhoz való hozzáférést. Ehhez az elektronikus dokumentumoknak a benyújtását el kellene fogadnunk minden, minden formában. Ide az európai számvevőszéket is bevehetjük. Mit is mondhatok ezekről az eszmecserékről? Ahogy itt hallgattam a a szakértőket, az én hazámból érkező szakértőket is, azt látom, hogy az elektronikus kormányzás, az e-kormányzás nem csodafegyver. Vannak még problémák a döntéshozatalban is, illetve a szinte bizottságban is. Ezeket a problémákat még jobban meg kellene vizsgálnunk. Az e-management ebből a szempontból komplikált, és változtatásokra szorul. Meg kell a szabályokat először is változtatni, de nem csak a, nem csak a szabályokat, hiszen így a fejlesztést a fejlesztéshez több időre van szükség, ugyanis a megfelelő informatikai eredményeket meg kell találnunk. Na de hát itt a kompatibilitás problémája is felmerül, hogyan lehet az adatokat integrálni, hogyan lehet az adatokat tárolni, és hát persze ott van az informatikai biztonság kérdése is. Erről már több szinten tartottunk eszmecserét valamint az informatikai analfabetizmus is, is felmerül, vagyis a kedvezményezetnek megfelelő képzésre van szüksége ahhoz, hogy ezeket az IT eszközöket megfelelően tudja használni. Na de hát itt plusz költségek jönnek fel rögtön, hiszen hogyha működnek az IT informatikai eszközök, akkor annak igen sok jó vetülete van, hogyha jó, megfelelő informatikai ö, eszközökkel dolgozunk, akkor ez mindenki számára jó. Ö, egyszerűsített ö, költségvetés, ö, egyszerűséges, egyszerűsített költségopciók, ez egy másik ö, témánk volt, főleg, hogyha más szabályokkal érdek ellentétet látunk, például az állami támogatással, tehát ugye vannak az állami támogatása megfelelő szabályok, már. Mm, fontos, hogy ha kell, akkor jogszabályozási módosításokat legyünk készek átvinni. Hogyha megvannak a megfelelő eredmények, akkor a kifizetésre át kell térni, és meg kell nyitni a lehetőséget. A 14-es cikkben már tartalmazott előírásoknak megfelelően. Hozzáférés az EU-s forrásokhoz a KKV-k részére még csak kezdetleges az eszmecserénk, de már azt is látjuk, hogy a KKV-knak meg kell le kell egyszerűsíteni a KKV-k forrásokhoz való hozzáférését, ehhez pedig konzisztensebb, harmonikusabb hozzáállásra van szükség, amely már úgy néz ki, hogy működik. Hogyha a tagállamok célként kitűzik azt, hogy az adminisztratív terheket csökkentsék. Még a finanszírozási forrásokkal, eszközökkel kapcsolatban gyerekcipőben járnak az eszmecserék, de azt látjuk, hogy több információra van szükség, és a kedvezményezetnek kevesebb adminisztrációt terhet kellene elviselnie. Ezek az eszközök ugyanis sokszor nagy terhet jelentenek. A magas szintű munkacsoport azt is megnézte, hogy hogy lehet hol lehet rugalmasabbá tenni ezeket az eljárásokat, egészen pontosan pedig a finanszírozási eszközöket. A munkacsoport azt látja, hogy ezek az eszközök túl összetettek. Most engedjék meg, hogy pár szót szóljak arról, hogy mit látunk a jelenlegi szabályozásban, a döntéshozatalban az Európai Parlamentben, illetve az Európai Bizottságban. Azt látjuk, hogy a szabályozás egyre csak összetettebb, egyre csak bonyolultabb. Ebben az időszakban sokkal bonyolultabb és sokkal nagyobb a jogszabályozás, mint eddig. Öt európai strukturális beruházási alap is van, és 500 program 500 program szól ennek az alap, ezeknek az alapoknak a felhasználására. Egyértelműen túl sok programról van itt szó. A tagállamok, hogyha tehát sok, túl sok a program, akkor túl sok lesz a szabályozás is. A, szabályoz, a szabályokat be kell tartani, valakinek ellenőrizni kell, hogy ezeket a szabályokat betartják-e. Az egyik legnagyobb probléma, amelyet mindenki felvet, az pont az, hogy ott van a szabályozás, túl sok a szabályozás. A parlament, a tanács is elfogadott szabályokat, de ezen túl még vannak iránymutatások is, az iránymutatások pedig tényleg hatalmasak, egyre több van belőlük, idővel egyre csak nőnek. 800 oldalas iránymutatásaink vannak, és akkor ezek csak az iránymutatások. Igen, csak kritikus az, igen, sok kritikát fogalmazhatunk meg azzal kapcsolatban, hogy túl sok, ez a, túl nagy ez a szabályozás, túl sok az iránymutatás, nem lehet egészen egyszerűen, e, egész egyszerűen elveszünk ebben a szabályozási dzsungelben, nem lehet mindent betartani. A tagállamok sokszor kérik azt, hogy a szabályozás legyen egyszerűbb, de amikor a bizottság már az iránymutatásokat kiadta, akkor azt látjuk, hogy ez soft law lesz. Egész egyszerűen puha jogszabályozás lesz. Más jogszabályokat jobban, jogszabályozási eszközöket jobban betartanak egyre és egyre bonyolultabb lesz a szabályoknak a betartása, és egyfajta jogi bizonytalanság is kialakul. Az EU-s szövegeket túl sokszor frissítik, itt fel is írtam magamnak, hogy valóban túl sokszor frissítik. Az érdekelt felek is fontos, hogy részt vegyenek egyébként a eszmecserében. Az első kérdésünk az az, hogy egyfajta paralel jogszabályozás alakul itt ki az iránymutatások miatt. Na de hát a jogszabályozás már maga egy egy óriási, óriási anyag, ehhez még hozzájön a többi anyag, és hogyha egy érdekelt fél valamilyen eredményt, valamilyen megoldást javasol, akkor akkor egyfajta mechanizmus alakul ki, arra vonatkozóan, hogy a különböző nézőpontokat hogyan lehet ütköztetni. A másik fontos téma az audit, az ellenőrzés. Az érdekelt felek közül szinte mindenki azt mondta, hogy az ellenőrzés, az audit sokszor aránytalan. Úgyhogy határozottan javasoljuk azt, hogy ne kelljen ennyi auditot, ennyi ellenőrzést végrehajtani. Tehát az auditással kapcsolatos bizonytalanság az egyik nagy témánk. A következő időszakban tudjuk ezt talán majd orvosolni, de ezek valóban olyan nagy témák, amelyek mindenkinél előjönnek, mindenki szót, mindenki megemlíti őket. Túl nagy a szabályozás, túl komplex, valamint az audit igen bizonytalan, és vannak más érdekes javaslatok is. Például a küszöböt, a, a hiba határt hogyan lehet rugalmasabbá tenni 2014-2020 20-as időszakban a strukturális alapoknál 2% a, a hiba határ, de hát sokkal több hiba előfordulhat itt. Azt javasoljuk, hogy legyen 5% a, a hiba határ, a még tolerálható kockázat. Nem változnak a szabályok, A kedvezményezetteknek az életét biztosabbá kellene tennünk. Ezek tehát az első megállapításaink. Ennek a, munka folyama, ennek, a, ennek a munkának a folyamán ezeket állapítottuk meg. Később majd nagyon szívesen adunk még részletesebb beszámolót, és persze ez nyilvános, mindenki számára elérhető. Köszönöm. Thank you for this interesting... Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadást. Kollégák, most önöké a szó, koordinátorokkal kezdjük. Fanny Szeroly úr. Köszönöm szépen, Kalasz úr, ismét nagy öröm önt itt üdvözölni. Nagy lépéseket tettünk. Még emlékszünk az európai összekapcsolási eszközzel kapcsolatos ülésünkre és az eszmecserére, amit lefolytattunk, és azóta nagy előrelépés történt. És a kérdésem is ugyanebben az irányba mutat. Először is a mandátumára kérdeznék rá. Ön ö, ki dolgozhat konkrét javaslatokat is jogszabályi módosításra, és tervez ilyesmit? Ugye konkrét példákat is felhozott a változtatásokkal kapcsolatban. A második kérdésem. Olvasta ön a parlament állásfoglalását ebben a témában? Fogadtunk el? És járt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is? hiszen önnek itt a mi bizottságunkban nagyon sok támogatója, rajongója van. A Deutsch Tamás jelentésben, a hatodik kohéziós jelentésben leszögeztük, hogy mi a parlamentben készen állunk technikai kiigazításokra a jelenlegi rendelet kiigazítására. Nem akarunk most egy új katedrálist építeni, új rendeletet, hanem szeretnénk előrelépni. És a médiában hallottam, hogy a régió bizottságában elhangzott az, hogy most akarnak az emberek változtatást, nem azt akarják, hogy majd 2018-ban Kalasz úr beterjeszt valamilyen jelentést. Úgyhogy tudna tájékoztatni minket arról, hogy hogyan kíván tovább dolgozni, és hogyan sikerül ezt az alacsonyan csöngő gyümölcsöt leszedni, hogyan tudunk gyorsan valamit nyújtani a kedvezményezetteknek, valami kézzelfoghatót. Nincsenek túl nagy várakozásaim, de hát azért próbáljunk meg előre lépegetni ebben az időszakban. Ez lett van az általános felvetésem, kérdésem. Köszönöm a szocialisták és demokraták képviseletében, Vánor. Köszönöm, és köszönöm Kalasz úrnak is a e, prezentációt. Az SZSD e, frakció e, is úgy érzi, hogy nagyon-nagyon fontos ez a kohéziós politika jövője szempontjából az önök munkája az egyszerűsítés. Az Európai Unió számos régiójában látogattam el, találkoztunk kedvezményezetekkel, irányító hatóságokkal, és érzik ugyan, hogy van előre lépés, de azért sokkal többet lehetne kellene megtenni. A munkacsoportjában vannak képviselők is, és azt hiszem is rendelkezünk ismeretekkel, szakértelemmel, talán más módon is be lehetne vonni a képviselőket a, a vitákba, az eszmecserékbe ismertetett ajánlásokat az előbb. Az egyik az KKV-kra vonatkozik, de szerintem minden kedvezményezetre és talán az irányítóhatóságokra is vonatkoztatható. Ugye a múltban spekuláltunk arról, hogy esetleg be lehetne vezetni egy egységes single auditot de voltak, akik ezt ellenezték, ezt az egyetlen auditálást, és az auditálási rendszer megváltoz változtatására vonatkozóan születtek javaslatok, javaslatokat a közbeszerzési szabályokkal kapcsolatban is fontolgattunk, hiszen ez is egy problematikus terület. Tehát a kérdésem az, hogy a számbevő székkel folytatta eszmecserét, és voltak olyan javaslatok, amit esetleg a számbevő szék kell együtt kellene megvalósítani. A másik fontos terület az állami támogatási szabályok. Nem, itt is es, e, említett, hogy van lehetőség az egyszerűsítésre. A kérdésem, hogy milyen változtatásokat tudna elképzelni. Ugyanis ez elég nehéz ügy. Vannak, akik azt mondják, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség az állami támogatási szabályok kapcsán, de hát a nagyobb rugalmasság sok tekintetben nagyon nehézen megteremtető egyensúlyt egyensúly megteremtését tenne szükséges. Én nagyon hasznos lenne, hogyha el tudnám mondani, hogy ezt a kiegyensúlyozást hogyan képzeli el. Köszönöm. Luer úr következik. Különösen üdvözlöm azt a megjegyzését, hogy az informatikai, az IKT rendszerekkel, mindenek előtt kell koncentrálni. És az is érdekelne minket, hogyha a kiválasztási eljárásban sokkal inkább az üzleti szempontokra koncentrálnának. Az iránytatások, az, a soft law, az, azok nem kemény jogszabályok, és lehet, hogy ugye vannak vágyaink, a rugalmasság, de ugyanakkor az egyszerűsítés, a szabványosítás lehet, hogy ezek az álmok sokszor ütköznek egymással. És ugye három dolgot szeretnénk elérni, és akkor lehet, hogy miután ez a három egymással ütközik, végül egyiket sem tudjuk megvalósítani. Mi, mit gondol ön erről? szeretnénk a kohéziós politikát eh, a Better Regulation kezdeményezésbe ágyazva eh, megvalósítani. Talán erről is tudom nekünk még mondani néhány gondolatot. És végül érdekelne, hogy vajon eh, van-e arra hatásköre vagy képessége, hogy az abszorcióval kapcsolatos problémákat jobban tudja kezelni. Görögország kapcsán ez külön tapasztalatok, de más országokban is az az abszorpció problémát jelent. És ez, hogyha tulajdonképpen nem lehet hozzáférni az alapokhoz, milyen olyan probléma miatt, akkor ez olyan nehézséget okoz, ami azután az egész alapnak a jó hírét is le tudja rombolni tehát dolgoznak -e ezen is. Szeretném megismételni, hogy ez a soft koncepció, ez az iránymutatás, ez valóban nagyon érdekes, ezen gondolkozni kell, és a rugalmasság szembeállítva a szabványosítással, illetve az egyszerűsítéssel, ez vajon nem ütközzik túlzottan egymással. Köszönöm, Pan Biltenburg Köszönöm, Elnök mondja, üdvözlöm Kalász úr. Talán kicsit túlzás lenne azt mondanám, hogy most az egész világ önre tekint, és az ön munkájára, de azért nagyon fontos, ami az, az ön munkája, legalábbis Európa egy részében, hiszen az Európai Strukturális és Beruházási Alap kapcsán sokan várják az önök ajánlásait, a következő időszakban a kohéziós politika sikerének egyik záloga lesz ez. Három kérdésem lenne. Az első, megvizsgálja a különbségeket is, amikor például az Európai Regionális Fejlesztési Alapról beszélünk, hogy mik a különbségek az operatív programok, illetve mondjuk az Interreg program között sok érintett panaszkodik, hogy az internet nagyon konkrét, amit az adminisztratív terhet szokták emlegetni, hiszen különböző országok eltérő igazgatási kultúrája ütközik itt egymással. A második megjegyzésem is az administratív teherrel függ össze az auditálás kapcsán és megjegyzésemet a kollégám felé is intézem. Amikor a számövőszékkel tárgyalunk, akkor igen, ők szeretnék ezt a single audit rendszert, hogyan lehet elkerülni azt, hogy sok-sok ellenőrzés rakódjon egymásra? Hogyan lehet elkerülni egyszerűen a túl sok ellenőrzést? Tehát inkább bizalomra és nem bizalmatlanságra épülő rendszerre lenne szükség. Sokszor azt halljuk, hogy az EU szintű egyszerűsítés végül majd még több szabályt és adminisztratív terhet jelent nemzeti és regionális szinten, mert az ezeken a szinteken működő hatóságok kell, hogy kitöltsék a, a esetleges joghézagokat, és ezek a hatóságok nem igazán hajlandók az adminisztratív terhet csökkenteni, és bizalman alakuló rendszert építeni. De hogyan látja ön ezt a gyakorlatban? Az én hazámban az administratív szabályok EU szintű csökkentése azt eredményezte, hogy nemzeti szinten borzasztó nagy mértékben megnőttek a, megnőtt az igazgatási teher és a szabályok. Köszönöm, a Amázsi úr. Köszönöm szépen, köszönöm Kállam. Vous êtes en charge d'une responsabilité qui est à la fois très populaire et euh, très politique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 Merci. Thank you, thank you very much. I don't see me. Scarlett Sauer, nincs itt, Tamato asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm Kállász úrnak, hogy eljött. Nagyon régóta vártuk őt. és a mi európai parlamenti jelentésünkben is ezt megfogalmaztuk. Én is szeretnék kapcsolódni ahhoz a kéréshez, amelyet a többi kolléga fogalmazott meg a mandátummal kapcsolatban, ez a magas szintű csoport mit kíván tenni. Én azt is olvastam, hogy 2017-ben az lesz majd a feladatuk, hogy a 2020 utáni időszakra nézve már kidolgozzák a jövőre mutató iránymutatásokat, mennyire akarják módosítani a meglévő jogszabályokat. Ön azt is mondta, hogy megpróbálja bevonni ebbe az egész folyamatba a kedvezményezetteket. Én úgy gondolom, hogy nem lesznek ezzel kapcsolatban problémák, de önök sohasem fognak alulról táplálkozó megközelítést alkalmazni, ez egy felülről jövő megközelítés. Én úgy gondolom, hogy inkább csak kategóriákat fognak meghallgatni, tehát a jól struktúrált nagyobb szervezeteket, és a kisebbeket nem annyira fogják meghallgatni, nem fogják látni az ő helyzetüket. Ön beszélt időbeosztásokról is az e-kormányzással kapcsolatban, amely, ha jól értettem, februárban már kész lesz, és még a nyár előtt a többi három legfontosabb témában is megjelenek majd a jelentések. Gondolom lesznek majd jelentések, és ide is el fognak majd látogatni a parlamenthez, ehhez a szakbizottsághoz beszámolni az eredményekről. És egy utolsó gondolat, mennyire figyelnek oda a jogegyszerűsítésre, és hogy erre valóban szükség van, ez igaz, de ugyanakkor ki kellene tudni egyensúlyozni az ellenőrzések sokasága és a csalás ellenes harc közötti igényeket. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a politikai csoportok, a frakció koordinátorait, és most Kálasz úr kérem válaszoljon a felvetésekre, és utána teszik fel a többi kérdést. Köszönöm szépen sok hasonló kérdés és problémát tettek fel, amelyeket én nagyon jól ismerek, hiszen a Kokogó ülésen is hasonló módon vitattuk meg ezeket, vagy ezeket hasonló kérdéseket. Az ellenőrzés illetve a döntések meghozatalának közötti egyensúly, ez a kérdés sokszor felvetődik. Már októberben elkezdtük a munkát, és most már majdnem készen vagyunk a következtetésekkel az e kapcsolatban, illetve az egyszerűsített költségopciók kérdésében. Úgyhogy reméljük februárban közé is tudjuk tenni ezeket az ajánlásokat. Eredetileg a mandátumunkban az szerepelt, hogy figyeljük és nyilvánítsunk véleményt arról, hogy a kedvezményezettek hogyan használják fel az alapokból a támogatásokat, mennyire tartják be a szabályokat, stb. Kezdetben nem volt benne a mandátumban, hogy elsősorban jogalkotási változtatásokra koncentráljunk. Ugye ez sokszor túl egyszerű, ha valamit meg kell tenni, akkor azt mondjuk, hogy hát változtassuk meg a jogszabályt. De van két kérdés, amelynek kapcsán azért valószínűleg lesznek javaslataink. Ezek pedig a következők néhány korlátozás megszüntetése, amelyek akadályozzák a leegyszerűsített költségopciók megvalósítását. A másik pedig állami támogatásokra, illetve pénzügyi eszközökre vonatkozik, de hát ezek nagyon bonyolult kérdések. Hogyha nagyon konkrét kérdést akarnak feltenni, vagy konkrét rész részletekre kíváncsiak a jelentés kapcsán, Nos, Mori Gillant is itt van, a DG régióban dolgozik, és a magas szintű csoport titkárságán. Nagyon sok ismerettel és tapasztalattal rendelkezik. Ugye a mi csoportunk tagjait különböző területekről válogatták össze, és mindegyikük nagyon komoly szakmai múlttal és sok tapasztalattal rendelkezik ezen a konkrét területen adhatunk egy listát is, vagy összeállíthatunk egy listát is azokról a szervezetekről, kis és közép vállalatok szervezeteiről, akik különböző régiókban tevékenykednek, és megfogalmazzák a véleményüket vagy említetném a Eurocities szervezetet, de hát mindezt megtalálják, mindezt az információt a platformunk különböző kiadványaiban. De hát egyébként is mindenkire odafigyelünk, akinek bármi mondani valója van, és nagyon sok inputot kaptunk. Nos, a számövőszékre vonatkozó kérdésekre, mondanám. Az első találkozóinkon megpróbáltuk az intézményi egyensúlyt megteremteni. A szemvevőszék több tagja is részt vett az első üléseinken, de mi ugye a bizottságot szolgáljuk, ezért az javaslatainkat a bizottságnak dolgozzuk ki és Gressle asszonyjal, a Kokobú elnökével fogok hamarosan találkozni, hogy vele is megvitassam az esetleges együttműködést a Kokobúval. Azt hiszem, még nem dolgoztunk ki konkrét világos javaslatot arról, hogy mit csináljunk az iránymutatásokkal. Sok ilyen van, és mi ezeknek a szerepe. Az iránymutatásokkal kapcsolatos zavar annak tudható be, hogy a hibák annyira aránytalanul vannak jelen a politikai megfontolások között, és mindenki annyira fél a, a, a hibáktól. Az irányítóhatóságok tagállami szinten, vagy kormányzati szinten, de a bizottságban dolgozók is mindig olyan szabályokat próbálnak megalkotni, amik kizárják a hibát, a hibázás lehetőségét. De aztán ezek, ezek megint olyan részletes szabályok lesznek, amelyeket azután megint könnyebb megsérteni, és itt tulajdonképpen a hiba elkövetésének a valószínűsége nő. Az iránymutatások, az, hogy legyen több iránymutatás, és ezt a tagállamok kérik, és hogy még több értelmező mm, anyag is készüljön ezekhez. Itt a parlamentben szólva erről, elmondhatom, hogy igen, készen állunk ilyen javaslatokat kidolgozni, és készen állunk arra, hogy megvitassuk önökkel is ezeket a kérdéseket. Ugyan itt két dolog van, egyrészt, aki említette az alacsonyan csüngő gyümölcsöt, az könnyen lehet sikerre jutni bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, más dolgok viszont nehezen érhetők, vagy valósíthatók meg. Az iránymutatások a soft lawhoz tartoznak, és ide tartozik a gold plating is, mikor a tagállamok ugye túl még rápakolnak még szigorúbb követelményeket az EU szabályokra, és még jobban korlátozzák a lehetőségeket, megint csak azért, mert szeretnék elkerülni a hibákat. Itt mindig két dolog van, az egyik a kedvezményezettek, a másik pedig a kifizetők és ugye a kifizetők is mindig nagyon szkeptikusak, EU pénzek eh, költéséről vagy kifizetéséről van szó. Hogyan lehet tehát itt megteremteni az egyensúlyt a kifizetők azon természetes kívánsága között, hogy megfelelően használják fel a pénzeket, illetve másrészt azon igény eh, között a kedvezményzetek részéből, hogy, hogy legyen minden rugalmasabb. Hát ez egy nagyon hosszú történet és megpróbáltuk komoly erőfeszítésekkel tényleg egyszerűsíteni a visszanemtérítendő támogatások rendszerét a kutatás területén. A kritika, bírálatok elsősorban azzal függöttek össze, hogy a kutatók közössége nem akarta igazából a, azt a rugalmasságot, például az támogatható költségekkel kapcsolatban, amit mi javasoltunk. A jogalkotási javaslatok kapcsán az egyszerűsített költség opció nagyon bonyolult, ugyanúgy, mint az állami támogatások ügye, ez is nagyon bonyolult. Nem szabad, hogy az állami támogatás torzítsa a versenyt, ugye, ezt nagyon, erre nagyon odafigyelünk minden javaslatban, de a pénzügyi eszközök kapcsán is ugyanezt meg kell tenni. A határon átnyúló Programok, az interek, igen, valóban. Itt nagyok a különbségek az egyes országok között. Dolgozunk a Better regulation szorosan együttműködünk Timmermans úrral, a bizottsággal, a jobb minőségi jogalkotás témakörében. Igen, együttműködés van a Better Regulation feladatok kapcsán. És az auditálása kapcsolatban ugyanazok a kérdések merülnek fel, különösen a kis kedvezményezetekkel kapcsolatban. Itt korlátozni, csökkenteni szeretnénk az ellenőrzéseket, különösen a kis összegű támogatások, akár vissza nem térítendő támogatások kapcsán, hogy itt csak ilyen random ellenőrzések legyenek, vagy véletlenszerű ellenőrzések. Ezt kidolgoztuk már ilyen javaslatot, de ezeket még nem vitattuk meg. És az abszorpciós problémákat sem vitattuk még meg, a strukturális alapok forrásai ügynökségvel kapcsolatban. Ez ugyanis nem tartozik a mandátumunk alá. A kollégák, tisztelt képviselők is elmondták, hogy ez nagyon fontos kérdés, és ezúttal tényleg szeretnénk valami komoly, fontos dolgot megvalósítani. Az európai intézmények években ugye nagyon sok ilyen bölcsek csoportja működött a múltban, akiknek a nevére sem emlékszik már senki, teljesen a feledés homája fedi ezeket a bölcseket, nem akarunk mi is az ő sorsukra jutni a mi javaslatainkkal, és ezért nagy politikai döntésre van szükség. Ugye, mondjuk hány program kell? Vannak tagállamok, amelyek nagyon kritikusak az európai bürokráciával kapcsolatban, és azt mondják, hogy ha egy programra lenne szükség, akkor itt miért csinálunk négyet. Nos, az Európai Parlament szintjén talál, kellene talán egyfajta mechanizmust kidolgozni arra, hogy, hogy auditáljuk, ellenőrizzük maguknak a programoknak a szükségességét ez is egy politikai kérdés persze. Azután auditálni, ellenőrizni kell a különböző szinteket, hogy ne legyen túl sok szint. Az informatikai rendszerek interoperabilitása is nagyon fontos. Nyilván nem lesz pán-európai informatikai rendszer, bár volt ilyen javaslat, de a bizottság kiírhatna egy közbeszerzést, és létrehozhatna egy nagy pán-európai informatikai rendszert. Hát ez évtizedekbe telne, mire megvalósulna. És a pán-európai rendszer, tehát valószínűleg nem reális. De amit meg lehetne tenni, az az, hogy egységesítünk szabványokat, bizonyos kulcsfontosságú pontokon, és így interoperabilissá tesszük a különböző informatikai rendszereket. Ugye volt a Microsoft, az Apple, aztán még, még emlékszem, talán 15 évvel ezelőtt ezek egyáltalán nem voltak egymással kompatibilisek és most minden kompatibilis egymással, úgyhogy informatikai szakértők szakértőket is bele vonunk ebbe a munkában, bevonunk ebbe a munkába. Talán még ö, ö, arra is kitérhetnék majd később, hogy részletes javaslatok is legyenek. Azt gondolom, hogy ez rendben van, de még legalább 7 vagy 8 kérdés várat magára. Itt vannak a kérdések de kérem a kollégákat, hogy nagyon röviden tegyék őket fel, mindenkinek egy percet adok a kérdések feltevésére, hogy legyen még időnk arra, hogy a választ is meghallgassuk. Köszönöm szépen. Az ECR frakció úgy gondolja, hogy a tagállami képviselőket nem kellett volna kizárni a magas szintű szakértői munkacsoportból, mert én úgy gondolom, hogy ez így lett volna helyes. A tagállami képviselők valójában azt azok az emberek, akik leginkább ismerik a rendszert és az összes problémát. Ezért hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy megoldják ezeket a problémákat. Akarják-e őket bevonni a jövőbeli munkába, és ha igen, akkor hogyan? Köszönöm, Maletics asszony, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, kedves Kállász úr, nagyon örülök annak, hogy találkozunk. A következő lenne a kérdésem. Hogyan kifelé? Merre van a kiút? Mindig, amikor egyszerűsítésről beszélünk, e, közben egyre bonyolultábbá tesszük a dolgokat, újabb és újabb iránymutatásokat dolgozunk ki, de igaziból kevesebbet szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés az abban ragadható meg, hogy máshonnan közelítsük meg a kérdést, tehát hogy felhasználó baráttá tegyük a rendszert, és olyan regionális szintű tudás, illetve kiválóság központokat hozzunk létre, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megértsék a kedvezményezettek, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer. Ő nekik nincsen arra idejük, hogy ezt teljes komplexitásában átvizsgálják. Az embereknek erről nincsen tudása, de hogyha ilyen központokat nyitnánk, ezek együtt tudnának működni az Európai Bizottsággal, és lehet, hogy ezen keresztül végre előre tudnánk lépni ebben a témában. Köszönöm szépen, Eterics úr! Köszönöm szépen! Jó kis munkája van magának, nagyon bonyolult ez az egész rendszer. Úgy tűnik, hogy már maguk az EU-s hatóságok sem értik ezt az egészet. Egy 800 oldalas szabálykönyv. Én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani. Önök egyszerűsítésről beszélnek, de ezt csak a kohézión keresztül lehetne megvalósítani, és az pedig csak úgy valósulhat meg, hogyha a szuverenitást feladjuk. Ez pedig az EU tragédiájához vezethet az Európai Egyesült Államokat nem akarják az emberek. Tehát a kérdésem nagyon egyszerű. Az ön 800 oldalas szabálykönyve hány hány oldalban kívánja összefoglalni ennek a másodlagos szabálygyűjteményét? Köszönöm, Heckman úr. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. Nem gondolja-e ön azt, Kállász úr, hogy esetleg csak az úgynevezett puha jogra, soft law-ra kellene összpontosítani. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés lehetne, mert itt van elásva a lényeg. Vannak ugyanis európai bizottsági szintű, vagy tagállami szintű iránymutatások, aztán ezen kívül még a különböző operatív programokhoz is ott vannak a külön iránymutatások, és aztán még sorolhatnám. Egész egyszerűen a specifikus programokhoz is még külön szabályrendszert rendelünk. valahogy az lenne a lényeg, hogy az információ eljusson azokhoz, akikre erre szüksége van, amennyiben egy egyszerűsített strukturális alapokhoz jutási rendszert akarunk kialakítani, és minden részletre ki akarunk terjedni, akkor nem fogunk tudni előrelépni végül is. Tehát mit kíván ön tenni a puha joggal, a soft law-val kapcsolatban? És az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy, hogy hogyan látja ön a kiutat ebből a mostani padhelyzetből. És hogy hogyan lehet a strukturális alapokra vonatkozó egész adminisztrációt csökkenteni, ugyanis ez alapvetően a bizalomról szól, és mennyiben elképzelhető azt, hogy a józan paraszti ész fog majd győzedelmeskedni. Köszönöm szépen, Bereszó asszony. Én úgy gondolom, hogy az egyetlen lehetőség, hogyha valóban komolyan gondoljuk az egyszerűsítést, az az, hogyha lenne egy olyan személy, aki az egész jogalkotási folyamat során azzal foglalkozik, és ez az egyetlen feladata, hogy a kollégái által javasoltakat megnyírbálja. Tehát ez lenne az ő feladata, hogy minél kevesebb oldal kerüljön ki a bizottság nyomdáiból, tehát hogyha valaki egy jogszabályban 40 oldalt állapít meg, akkor azt ez a személy 10-re redukálja. Tehát ez kellene legyen a lényeg, ne, kérdez, ne kérjünk olyan, be olyan információkat, amelyeknek semmi értelme, pedig azért lássuk be, hogy a többsége ezeknek az administratív terheknek ilyen kérdésekből áll össze. Aztán ott van a felelősség kérdése is, ennek az elve, a felelősség elve a bizalomról is szól, és az ex post értékeléseknek meg leginkább az eredményekhez kellene kapcsolódnia, mert hogyha én egy pályázatra pályáztam, megkaptam a pénzt, és megfelelőképpen azt teljesíteni tudtam, akkor ez a lényeg, nem az, hogy kilométernyi papír gyártsunk. Az elmúlt jogalkotási ciklus alatt én nem a parlamentben dolgoztam, és akkor egy egységes dokumentumot rendeztünk az összes strukturális alap számára, majdan az egész elvet ismét felborították, és ahelyett, hogy egy egységes rendszert tudtunk volna kidolgozni, négy különböző rendszer jött létre. És ennek is egy alapszabálynak kellene lennie, hogyha van egy egy egységes rendelet, akkor ne legyen annak négy alrendelete, mert a végén ez öt rendeletet jelent összességében, és ha hatalmas, tehát ez nagyon bonyolult rendszerhez vezet, és senki se tudja, hogy melyik most éppen az aktuális, a legaktuálisabb verzió, mert sok az ellentmondás is ezekben. Köszönöm, Zeller úr! Köszönöm, elnök asszony, és sok sikert kívánok Szim Kalasz biztos úrnak ehhez a nem egyszerű feladathoz. Szim Kalasz biztos úr, tehát sok sikert kívánok a nem egyszerű feladathoz. Egy döntő szereplő azonban hiányzik, és Tomasics kollégámhoz csatlakoznék ami a jogalkotási eljárást illeti, itt egy döntési eljárásról van szó, a tanácssal együtt, a programok megvalósítása kapcsán, viszont a programok végrehajtásánál shared management van, tehát ott a tagállamoké a felelősség. Egy asztalnál ülünk, de aki már részt vett egy trialógus tárgyaláson, Hát van egy mondás, mi szerint fejtől bűzlik a hal. A parlament ugye módosító indítványokat nyújt be, és akkor sokszor hónapok, valamikor évek telnek el, közben változnak a soros elnökségek, aztán X meg Y ország még ezt meg azt szeretné, és végül majd egy, gyorsan 86 oldal készül el. A tisztviselők azonban véleményem szerint mindig nagyon részletes szabályokat akarnak megalkotni, amit azután esetleg csökkenhet, csökkenthetnek később, mennyiben elég képzettek és elég jó szakértők ahhoz, hogy ezt tudják kezelni már ehm, amiben állandó az igazgatásban dolgozók ehm, állandók, de ahol állandóan változnak a munkatársak, ott nem nincs idejük lehetőség arra, hogy bedolgozzák magukat ezekben a nagyon bonyolult eljárásokban. És azután a fogadófélnek ehm, kell megküzdeni a rengeteg szabályjal, és itt nem csak a 880 oldalas iránymutatásokra gondolok, amelyet a bizottság és a tanács dolgoztak ki, hanem még ehhez jön hozzá ez a megosztott irányítás, a shared management, a nemzeti jogszabályok. Tehát akinek van bátorsága a kohéziós politika kapcsán egy projektet megvalósítani, elindítani, hát annak csak jó szerencsét tudok kívánni. Hát az eljárásokról nagyon is kellene tárgyalnunk, hogy nem lehetne növelni az átláthatóságot és a célorientáltságot, ennek érdekében, hogy kezelhetők legyenek az eljárások. Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjaként még hagyd menjem el, hogy a Kokobunak um, nem az a célja, hogy egy hatalmas uh, szabály együttes szülessen meg, amely már implikálja azt, hogy nagyon sok lesz benne a hiba. Nekünk az az érdekünk, hogy az európai adófizetők pénze, amelyek rendelkezésének a kohéziós politika keretében, hogy ezeket a pénzeket célzottan adják ki, hatékonyan, eredményesen kerüljenek felhasználásra, a célokkal összhangban, és hatékony, eredményes legyen mindez. Ha ez így van, akkor elégedett lesz a kokobú, ehhez pedig nincs szükség ilyen hatalmas, bonyolult szabályozásra question from Mr. Novakov. Utolsó Um, I'm happy that during the debate, uh, the resolution I initiated last year was uh, was matter of question and answering. And, um... Nagyon örülök annak, hogy a tavalyi javaslataimat jobban figyelembe vették, és uh, találkozóim voltak a kedvezményezettekkel is uh, saját hazámban, és ezek sajnos megerősítik az én félelmeimet ők is arról számoltak be, hogy ugye ez európai szinten mondjuk elfogadhatónak tűnik az egész rendszer, de amikor nemzeti szintre kerül, akkor már sokkal nehezebb a helyzet, mert a kedvezményezettek élete sokkal bonyolultabbá válik, és amikor helyi szinten vizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor még rosszabb mm, a helyzet, mert újabb és újabb követelményeket fogalmaznak meg a különböző szinteken de nem hiszem, hogy itt most a problémákról kellene beszélni, hanem inkább az eredményekről és a megoldásokról kellene beszélnünk. Én úgy gondolom, hogy az ön munkája 2018-ban majd megmutatkozik. Én szerintem azonban ezt már korábban egy kicsit jobban helyre kellene hozni, nem tudjuk persze az egész puzzle minden darabját rendbe rakni most, de talán apróbb módosításokkal lehetne ezeken a rendeleten javítani. Elképzelhető, hogy a szektoriális megközelítés bölcs lenne, mert akár már az egész folyamat során felvetnénk a kapcsolatot az érintettekkel. Az egész kohéziós politika során az a legfontosabb kérdés, hogy az e-kohéziót azt hogyan vizsgáljuk. Vajon a közbeszerzési eljárat, eljárások standardizálásában rejlik a megoldás? Ugye ön is látja, Kálász úr, nagyon sok kérdés felmerült, én biztos vagyok benne, hogy ezt a vitát majd a közeljövőben folytathatjuk, azonban most nagyon röviden kérem, hogy az utolsó kérdés sorra adjon választ. Nos, hát először is a tagállamok igenis is részt vesznek ennek a csoportnak a munkájában, Különböző tagállamokból öt igazgató jött ebbe a munkacsoportba, tehát a munka, illetve a tagállamok véleménye képviseltetve van, ez egészen biztos. Persze, ahogyan Teller úr is elmondta, itt adófizetők pénzéről van szó, Éppen ezért fontos az, hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelőképpen kerülnek elköltésre is ezek az adóforintok, ezért merül fel olyan sok kérdés a további és további iránymutatások kidolgozásának szükségességéről, illetve a különböző értelmezésekről. Hogy hol is van a kiút? Nos, hát ez tényleg nagy kérdés, mert az is igaz, hogy nem akarjuk a munkánkat még több iránymutatással tetézni, valóban az lenne a feladatunk, hogy inkább egyszerűsítsünk. Persze erről most nem tudok többet mondani. Itt politikai felelősség kérdése merül fel. Én azt hiszem, hogy bizonyítanunk kell azt, hogy hogyan is változnak végre a dolgok. Volt egy nagyon jó kérdés azzal kapcsolatban, hogy a konkrét oldalszámra vonatkozólag mit tudunk tenni. Nem tudom ezt most megmondani, de az biztos, hogy amikor majd lesznek eredmények, és konkrétan azt látjuk, hogy az egyes rendeletek oldalszámát csökkenteni fogjuk. Ez valószínűleg nem 2018-ban, hanem már korábban is jelentkezni fog, hiszen az utolsó jelentés, a végső jelentés lesz 2018-ban, de már addig is lesznek végkövetkeztetések, illetve időközi felülvizsgálatok is, már ebben a hónapban is és valóban én is remélem, hogy az Európai Bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kis lépésekben is alkosson, illetve egyszerűsítsem, és persze ehhez azért időre is szükség van. Nézzük most az eljárásokat. Igen, az iránymutatások tulajdonképpen nem másról szólnak, mint az eljárásokról, és ez a ez az a rész, ahol az auditorok is a legtöbb hibát megtalálják, tehát a folyamatban vagy az eljárásban. Különböző hibákat találnak, ezeket aztán ki kell javítani, de ez már részben meg is történt, és ez politikai szempontból is nagyon fontos kérdésé válik. Nagyon fontos tehát az, hogy minden kétséget, gyanút eloszlassunk, és az, hogy legyen egy személy, aki a szimplifikáció, az se van meg, bízva, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez így meg is történt. Timmermans úr az, az, az a személy, aki a jobb jogalkotással foglalkozik, tehát ő ebben a felelős személy, politikai felelőssége is van abban, hogy ezt az ügyet tovább vigye. Az Európai Bizottság is az új javaslatokkal kapcsolatban sokkal kritikusabb hangokat üt ma meg, és ahogyan már elmondtam, és sokan feltették azt a kérdést, ami a szakértői csoportra vonatkozik. Nos, hát itt nagyobb kérdések, alapkérdések is felmerülnek az értelmezéssel kapcsolatban, az uránymutatásokkal kapcsolatban. Valóban kritikus megközelítésre lenne szükség, és többen is azt mondták, hogy ez tényleg egy dzsungelhez hasonlít leginkább, és egy kicsit erdőt kell írtani. Köszönöm szépen, Kállász úr! Biztos vagyok benne, hogy további vitákra van szükségünk, és folytatni fogjuk az együttműködést a munkacsoporttal is. Köszönjük szépen, és minden is jó, sok sikert kívánunk a munkájához. Most pedig megkezdjük a szavazást a, itt a Regi Szakbizottságban. Nézzük a napi rendünket, mindenkinél itt van az elektronikus szavazókártyája. And, uh, are we ready to... Készen állunk a szavazásra? Igen. Okay, before, before... Még mielőtt elkezdenénk a szavazást, a titkásság azt mondta, hogy túl sokan vannak az ALD-ból. Úgyhogy né... Jó, rendben látom, már itt meg is oldódott a kérdés. Okay, we'll have four. Yeah. Mr. Austervich is left. Thank you, thank you. Nagyon köszönöm. Akkor tehát kezdjük a szavazást. Először is Tomásics úr jelentéséről szavazunk. Új területi fejlesztés eszközök 2014-2020-as kohéziós politikában integrált területi beruházások és a közösségvezérelt helyi fejlesztés. Erről szavazunk tehát. Az előadó decemberben mutatta be a Regi Bizottságban ezt a jelentést, és 171 módosítót kaptunk a határidőig, amelyeket tehát benyújtottak a, mm, a bizottságba. A vélemény is elkészült, az előadó kompromisszumos módosítókat is javasol. Nem tudom, hogy nagyon-nagyon röviden szeretne Tomasicsul felszólalni. Nagyon köszönöm. Tisztelt elnök asszony, kedves hölgyeim és uraim! együttműködés, az együttműködés az ajánlat, a javaslataim körött, körül nagyon jól működött, és nagyon jó jelentést tudtunk kialakítani. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, most akkor kezdjük is a szavazást. Először is az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jön a kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es módosító, mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát 47-es módosító, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. Így van, elutasítottuk. Akkor jöjjön most a 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Jön az 50-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, tehát 50-es módosító, megnyitom az elektronikus szavazást. Jó, akkor megvárjuk Önt is. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es módosító, mellette, ellenne, tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 66-os módosító, 66-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 67-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 79-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 80-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 94-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 95-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 97-es módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell, tehát 97-es módosító. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 98-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Százas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jön a négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, most jön a 103-as módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 105-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 113-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 114-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 116-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 117-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 118-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 121-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 124-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 136-os módosító, igen, 136-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum. Ide kaptunk egy kérést, méghozzá azt, hogy külön szavazzunk négy részben, négy részben tehát. Itt külön szavazunk, először a komprom egyes kompromisszum első részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, Második rész, 13-as második része mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát 13-as kompromisszum második része, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum harmadik része, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum negyedik része, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, tehát akkor a 13-as kompromisszum negyedik része, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig jön a 14-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 147-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 149-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 151-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 152-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 153-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 154-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 155-ös mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell, tehát 155-ös módosító elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 156-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 157-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 163-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 164-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 165-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 166-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 167-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát 167-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 168-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 171-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 162-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogad, elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences, erről szavaztunk, tehát 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, illetve okafogyottá válik a 19-es módosító. Tehát jön a 20-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 34-es módosító mellette, ellene, tartóz, tar, elfogadva. Az végső szavazás, végső szavazás, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37 igen szavazattal. Gratulálok. Most pedig jöjjön a következő szavazás. Még hozzá a 2014. évi mentesítés, az Európai Unió általános költségvetése, Európai Bizottság. Meletics asszony a vélemény előadója. Szeretne valamit mondani ha nem, akkor szavazunk. Is in favor. Who is Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Kettes kompromisszum. Kettes kompromisszum. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum előtte ellenőrizzük? Nem. Akkor négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nyolcas as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, tehát 58-as elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Most következik a teljes szövegről való szavazás, végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadva gratulálunk a véleménykészítőjének. Következik európai szemeszter, gazdasági, politikai koordináció, éves növekedési kilátások 2016. Én vagyok a jelentéstevője. Akkor kezdjük. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 42-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 43-as, ezt visszavonták, ha jól értelmezem, igen, és akkor most a 44-es módosítás, igen. Ez egy szóbeli módosítással kiegészített? Nem. Akkor csak egyszerűen a 44-esről a szóbeli módosítással együtt mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezzel elfogadtuk ezt a véleményt is. Következő Kocolino úr véleménye, gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszt, ja nem, ez a migrációs téma. Kocolino úr, esetleg hozzá kívánna szólni? Nem? Akkor folytatjuk a szavazással. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Kettes kompromisszum, elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elnézést kérek. Eléggé világos, hogy elfogadtuk. Nem jól láttam a helyzetet. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 29-es módosítás, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 30-as, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 32-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. És most a teljes véleményről szavazunk módosított formában, elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt is elfogadtuk. Köszönjük szépen, és gratulálunk Kocolino úrnak. Nagyszerű munka volt, köszönjük szépen az egész szakbizottságnak. Van itt még két megjegyzésem azért. Egyrészt a koordinátorok tegnap találkoztak, és a következő döntéseket elküldtük mindenkinek e-mailben, elfogadják-e a koordinátorok döntését? Igen, egyéb kérdések nincsenek, akkor csak ennél emlékeztetnék arra, hogy a Regi Szakbizottság következő ülése március 16 délután és csütörtök, március 17-e csütörtök délelőtt. Köszönjük szépen a tolmácsoknak, és köszönjük szépen mindenkinek kellemes délután. okay.